Siamo in numero legale, possiamo dunque cominciare. Belegen vagyunk, úgyhogy megkezdhetjük a munkánkat. A tegnap esti döntések közlemény az első pont, ugye koordinátorülés volt. Tegnap a bizottság ülés után volt. L'onorevole Duff è stato nominato relatore per le modifiche del regolamento riguardante la procedura delle audizioni dei... Biztosok meghallgatása vagyis ez a következő választásokra vonatkozik. Vállalom azt, hogy a parlament elnökének a felhívására válaszolok, vagyis hogy 18-án meghatározásra kerülnek azok a módok, hogy a hogyha valamelyik bízt valamelyik elnök valami miatt nem tudja ellátni a feladatát, illetve valamelyik elnök helyettes a parlament szintjén, akkor hogyan történik az új elnök helyettes megválasztása. Aztán kutatás, kutatási eljárások. A degresszív arányosítás, vagyis matematikai módszer tekintetében ezzel kapcsolatban aztán majd rövidesen, részletesen bemutatom a kérdést, illetve Dáv kolléga javasolt egy látogat hogy a Cambridge Egyetemen matematikusokat látogassunk meg és hallgassuk meg őket. A bizottságunk delegációja el fog menni Magyarországra december 9-én, 10-én, ezt már tudják. A koordinátorok azt javasolják, hogy három EPP-s, kettő szocialista, és a többi frakcióból egy képviselő menjen Magyarországra. A magyar képviselőket természetesen nem tudjuk kirakni a delegációból. Úgyhogy ők a számbeli korlátozástól függetlenül a magyar képviselők részt vehetnek. 2011-ben az AFKO szervezni fog delegációkat, látogatásokat Olaszországba, Rómába, Firenzébe, Egyesült Királyságba, Londonba, Cambridgebe, Lengyelországba, Varsóba, és a második fél évben Dániába. 2011 még mindig koordinátorok azt javasolják, hogy január 26-án legyen egy meghallgatás a európai szintű párt kérdésekről. Volt néhány konkrét javaslat, de még döntés nem született, úgyhogy majd meglátjuk, hogy mik lesznek a konkrét feltételek. Minden esetre január 26-ára ezt megszervezzük. Szefkovics bizottsági elnök helyettes részt fog venni november 22-23-án eszmecserén a Lisszaboni szerződés témájában, és konkrétan a nemzeti parlamentek szerepéről fog szólni ez a program. És akkor tisztázni fogjuk azokat a, az indoklásokat, magyarázatokat, amelyek kapcsolatban Barroso úr több alkalommal kérte az Európai Parlamenttől, hogy módosítsa a gyakorlatát, vagyis Barroso elnök úr azt kéri, hogy a rendelet 87-es cikke alapján ne változtassuk azokat a szabályokat, ahol nem történt a bizottság részéről semmiféle észrevételezés vagy elutasítás. Október 18 a koordinátori ülés. A téma a DAF jelentés az egységes választási törvényről. Még ezzel kapcsolatban nincs általános vélemény, majd meglátjuk, hogy a koordinátorok hogy tudják megközelíteni ezt a kérdést. Aztán tudomásul vettük az állampolgári kezdeményezéssel kapcsolatos ütemtervet, amit javasoltak, és megkértük, hogy a jelentés tervezetüket minél előbb mutassák be. És ez alkalommal talán előd, elsőlegesen meg is tudnánk vizsgálni a hatos napirendi pontot, hiszen ott szerepelt a bizottság 2011-es munkatervének az elfogadása. A koordinátorok semmilyen megjegyzést nem tettek, hogyha nincs ellenvetés ma, akkor úgy vesszük, hogy elfogadjuk ezt, ennek az ütemtervnek az elfogadását. A közleményekkel kapcsolatban van valakinek megjegyzése? Úgy tűnik, hogy nincs. Akkor át is térünk a következő napi rendi pontra európai állampolgári kezdeményezés. Ezzel kapcsolatban már a csütörtökön, múlt csütörtökön a Nemzeti Parlamentek képviselőjével együtt volt egy kép, egy megbeszélés, nagyon érdekes, gazdag megbeszélés volt ez, és ezt követően Gurmaizita és Lemasszúr képviselők javaslat alapján meghívtunk kettő olyan személyiséget, akik a múltban dolgoztak ebben a témában. Jürgen Meyer professzorról van szó, ő a német Bundestagnak a képviselője, és ő igazából a, ő fő támogatója az állampolgári kezdeményezés témájának. A másik meghívottunk Szilvia Ivon Kaufmann, ő európai parlamenti képviselő volt, ha jól emlékszem, két mandátum alatt is ebben a bizottságban előadója is volt ennek a témának, vagyis az állampolgári kezdeményezésnek. Úgyhogy az összes lehetséges és elképzelhető elemet föl kívánjuk mérni. Köszönjük, hogy eljöttek hozzánk, hiszen szeretnénk meghallgatni a véleményüket. Mielőtt átadnám önöknek a szót, talán Gurmai Zitát kérném meg, aki az előadója ennek a témának, hogy vezesse be a jelenlegi helyzetet. Köszönöm. Uh, uh, Köszönöm szépen, elnök úr, mindenkit üdvözlök itt a mai napon, és természetesen nagyon örülök annak, hogy alain lamassoure társ jelentéstevővel közösen ugye azt gondoltuk, hogy nagyon fontos lenne két külön szakértővel meghallgatást tartani. Silvio, ennek a polgári kezdeményezésnek az alapítója, alapítója, és nagyon örülök annak, hogy eljött hozzánk. Az Európai Parlament alelnöke is volt Szilvia Ivon Kaufmann. Fontos szerepet töltött be, és nagyon örülök, hogy itt van, ugyanúgy üdvözlöm Jürgen Mayer urat, ő is kiváló és tapasztalt szakember a Bundestagból. A jelentés előkészítésekor Berlinbe látogattam, és találkoztam már akkor is szakértőkkel, Szilviával is többek között, és el kell mondanom, hogy ellennel közösen készítettük ezt a jelentést, aki a Költségvetési Bizottság elnöke, és rádöbbentünk, hogy a kezdeményezés kialakítása nekünk is új lendületet ad. Kollégákkal, szakértőkkel találkoztunk, több mint száz találkozót folytattunk le, és megpróbáltuk összegyűjteni a tapasztalatokat, és a jó ötleteket szintetizálni egész Európa szerte. A petíciós bizottságnak nagyon fontos szerepe van, ezért úgy érzem, hogy kiegyensúlyozott jelentés született, konszenzusra jutottunk. Diana Wallis és Gerard Hefner is részt vettek a jelentés elkészítésében. Két nő, két férfi, így négyen. Azt hiszem, hogy a lehető legjobb jelentést tudtuk tető alá hozni. Nagyon szép születésnapi ajándék ez a Lisszaboni szerződést követően, mert november 8-án az AFKO ülés után ismét tárgyalhatunk erről a témáról. Ez a mai meghallgatás már a negyedik alkalom, amikor erről beszélünk. Úgy érzem, hogy mindezen megbeszéléseket követően november 30-án sor kerülhet majd a szavazásra, és megvan annak az esélye, hogy első olvasatra sor kerüljön. A december 13-ai héten. Úgy érzem, hogy az európai állampolgároknak ez azt mutatja, hogy az Európai Parlament egy felhasználóbarát, állampolgárok által vezérelt kezdeményezési eszközt szeretne létrehozni, és ezért is volt szükség erre a mai bizottsági ülésre, hiszen általában regionális vagy országos nemzeti szintű ötletek születnek, és rá kell döbbennünk, hogy az európai parlamenti választásokkor csak a lakosság 42%-a szavazott a legutóbbi alkalommal, most pedig lehetőséget kell adni a parlamentnek, illetve a bizottságnak abban, hogy valóban aktív részese legyen a dolgoknak. Örülök annak is, hogy Schulz úr eljött hozzánk, hiszen európai polgári kezdeményezésről van szó, a aláírásgyűjtésről, motiválni szeretnénk az állampolgárokat, és meg akarjuk mutatni nekik, hogy a részvételi demokráciára készen állunk. Nagyon fontos ez számunkra. Közös a célunk is, ez pedig rendkívül egyszerű. Minél több európai polgári kezdeményezést szeretnénk látni, és lehetőséget kívánunk adni az állampolgároknak arra, hogy valóban használják ezt az eszközt. Ezért fontos, hogy milyen információt szolgáltatunk nekik, tudniuk kell, hogy mi történik itt, és szeretnénk csökkenteni az Európai Parlament és az európai állampolgár közötti távolságot. Tudjuk, hogy mennyire értékes Európa, az Európai Unió, ezért nagyon fontos feladat hárul ránk. Természetesen a rendelet tervezetet javítani kívánjuk, a bizottság rendelet tervezetét három ö, féleképpen. Egyrészt szeretnénk, hogy felhasználó barát legyen, szeretnénk, hogy több információt kapjanak az állampolgárok, illetve azt szeretnénk, hogy egy erős, demokratikus eszköz szülessen, ne használják ki, és hatékonyan felhasználható legyen az európai ügyek érdekében. Mindennek tekintetében bizonyos változtatásokat javasoltunk a rendelettervezethez, a felesleges adminisztratív terheket elkívánjuk hárítani, hiszen ez frusztrációt okozhat az állampolgároknak. Erre oda kell figyelnünk. Egyetlen példát szeretnék mondani, a bizottság a kezdeményezések elfogadhatóságát 300 ezer aláírás gyűjtést követően kívánja ellenőrizni. Föltesszük a kérdést, hogyan magyarázzuk meg az állampolgároknak azt, hogy egy kezdeményezést indíthatnak, 300 ezer aláírást összegyűjtenek, és csak utána kerül sor erre az ellenőrzésre. Egy pár hónapig fel kell függeszteni az egész folyamatot, amíg a bizottság eldönti, hogy elfogadható-e, avagy sem, hogy, hogy valóban megszülethet-e ez a kezdeményezés, avagy sem. Úgy tűnhet ezen a ponton, hogy az energiáikat pazarolták az állampolgárok, ezért mi azt javasoljuk, hogy minél hamarabb sor kerüljön erre az ellenőrzésre. Aztán a a folyamat során a végső szakasz nagyon fontos. Mi történik akkor, amikor összegyűlnek az aláírások? Nagyon sok időt szánnak rá a szervezők, hogy megszülesen a kezdeményezést. találkoznak az állampolgárokkal, összegyűjtik az aláírásokat, és természetesen kell, hogy kapjanak valamit cserébe, mondjuk egy meghallgatást, ahol elmagyarázhatják az érveiket az Európai Bizottságnak pedig megfelelő választ kell adnia, megfelelő érveket kell felállítani egy, egy határozott időkereten belül. Várom a szakértők véleményét, a kollégák véleményét arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet ez az egész folyamat fogyasztó barát, felhasználó barát, és hogyan tehetjük hasznossá, illetve az Európai Parlament lehetséges szerepére is remélem, hogy kiter, kitérnek majd a kezdeményezések kapcsán. Nagyon fontos megbeszélést tartottunk a nemzeti parlamentekkel. Roder úr is prezentációt tartott, és itt nagyon fontos előrelépés történt a múlt héten, csütörtök délután. Az átláthatóság is kulcsfontosságú, kérdés, és kíváncsian várom, hogy milyen átláthatósági szintet tartanak kívánatosnak, és gyakorlatilag ez hogyan valósulhat meg. Természetesen mindig is nyitottan állunk a javaslatok elé. Anan Lamaszúr kollégám egy, ö, ö, azt mondta, hogy sajnos nem tud eljönni a mai meghallgatásra, mert a Költségvetési Bizottságban szavaznak. Annyit elmondanék, hogy nagyon jó az együttműködés ellennel. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. A virág pedig Szilviát illeti, hiszen ő az, aki az egész ötletet, az európai kezdeményezést létrehozta, és hogyha megengedik, akkor az egész csapat nevében átadom ezt a virágot. Grazie anche per il... Köszönöm, és köszönöm ezt a kedves gesztust is amire Gurmai elnök helyettes asszony gondolt. És akkor most meghallgatjuk a szakértőket. Ki lesz az első? Talán professzor úr? Onnan is beszél, tudhat, tud beszélni, semmi gond. Tessék. Vorsitzender. Elnök úr, tisztelt volt. Sehr Damen und Herren, ich möchte meinem Statement vier allgemeine Bemerkungen voranstellen und dann zu einigen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 akik keresztül vitatkozták ezt a gondolatot, átvitték a konvent sorain is, és végül sikerre vitték a polgári kezdeményezések koncepcióját. Másosorban engedjék meg, hogy mondjak néhány szót a kezdeményezés megfogalmazásáról. Ugyanaz a megfogalmazás szerepel, mint az Európai Parlament kezdeményezési jogában áll, a 225-ös cikkben az Európai Unió munkaban érvényesülő munkamódszerekről, tehát szó szerint ezt emeltük át. Ezzel tettük világosá azt, hogy a polgárok a kezdeményezésük révén ugyanolyan súlyra bírnak, mint ugyanaz a méltósággal úgymond, mint az Európai Parlament egy kezdeményezése. Tehát a polgári kezdeményezések nem egy tömeges petíciót terjesztenek be az Európai Parlamentnek ez esetben, hanem, az, hanem pontosan ugyanolyan súlyjal és jelentőséggel bír ez a kezdeményezés, mint az Európai Parlament a bizottságnak benyújtott kezdeményezése. Az minél ö, kevésbé kötelező egy kezdeményezés, annál lazábban lehet meghatározni a, a, a feltételrendszerét. Szerintem túlzottan sok bürokrácia, túl sok szabályozás köti meg. Ö, és egy, ezt az eszköz, holott egy nem kötelező jellegű eszköznél ennek nem sok ö, ö, jelentősége vannak, például az, hogy a TB számot meg kell adni, meg egyéb személyadatokat. Erről végsősorban a tagállamok is dönthetnek, ám az Európai Parlament helyén volna, hogyha világosát tenni, hogy nem tartja kívánosnak kívánatosnak az ilyenfajta bürokrácia túltengését a kezdeményezés végrehajtásában. Utolsó megjegyzésem pedig arra vonatkozna, hogy ez a polgári kezdeményezés konkrét céllal bír. Arról van tudni szó, hogy egy európai közvéleményt hozzunk létre, egy határon átnyúló dis- diskurzust, mert révén az állampolgárok lehetőséget kapnak arra, hogy európai témákat vigyenek be a köztudatba, tehát egy új, ahogy mondjuk, a, a, a tematizálni a dolgokat, ahogy mondhatjuk, tehát hogy napirendet tűzhessenek az állampolgárok határon átnyúló kezdeményezés révén témákat, és így módon például amikor az alkotmány tervezetében egy európai határon átnyúló népszavazást kezdeményeztünk, ez kudarcra jutott, ám ilyen jellegű dimenziót próbál meghatározni ez az új eszköz. Ugyanakkor felmerült az, hogy bizonyos tabuk érvényesülnének a koncepcióval kapcsolatban. Például az, hogy nem szabadna a szerződés, európai szerződés módosításával, tehát alkotmányügyi kérdésekkel foglalkoznia. Képzeljék el, hogy az Európai Parlament a bizottsághoz fordul egy követeléssel, mi miszerint a szerződéseket módosítani kellene. A bizottság erre nem mondhatná semmilyen esetben sem azt, hogy, hogy ez tabú, csak tudnék, csak a, a 220 cikk alapján csak az alkotmány végrehajtásával foglalkozhatna. A 11 cikk szerint is, ám gyakran szemet hunyunk a felett hogy egy 48-as cikk is szerepel ott, amely pontosan a szerződés módosításával kapcsolatos eljárást rögzíti. Egy eleven demokráciában csak az eleve nem, csak úgy maradhat életben, hogyha a reform lehetősége is szerepel annak szabályrendszerében. Nem lehet tehát ö, kizárni a szerződés módosításának lehetőségét, ilyen tabu nem érvényesül és nem érvényesülhet, tehát megengedhető az is, hogy egy kezdeményezés akkor is érvényes legyen, hogyha a módosításáról szól a szerződéseknek, ám nem szabad ilyen drámaian felfognunk. Ugyan es, ilyen esetben csak, tudni csak akkor mehet ez át, ez a kezdeményezés, hogyha 20, mind a 7-27 tagállam egyetért. Tehát nem olyan egyszerű azért a szerződések módosítását kezdeményezni, ám feltétlenül a vita körében kell legyen ez a lehetőség is. Most pedig néhány szó a munkaanyagról, amelyet megvizsgáltam, hogy mi az, mik azok a területek, amelyek még további vitát igényelnek. A hármas pont például, mely egy polgári bizottság, a Citizens Committee feladatását irányozza elő, tehát a, a tagállamok egyharmadát ö, ö, megcélozva. Ez szerintem megint csak egy bürokratikus akadály. Egyrészt persze nem értelmetlen gondolat az, hogy egy ilyen ö, ö, tárgyalási partnert hozzunk létre, ám a határon átnyúlon, átnyúló módon magukat megszervező polgárok számára nem olyan egyszerű létrehozni ilyen szervezeteket, nem olyan egyszerű mondjuk a, a szakszervezetek körében, ezért szerintem nem feltétlenül kéne kötelezővé tenni a polgári bizottság létrehozásának ö, feltételét tehát a kötelező jelleggel van bajom. Az 5.1-esen belül felmerül az a kérdés, amelyre választ kért az előadó, nevezetesen, hogy hogy vajon választott képviselőkkel kellene, hogy kapcsolatba lépjen a kezdeményezés, vagy sem. A pont végén, a, a helyzet végén szerepel az is, hogy ez egy nem a képviseleti demokrácia nem feltétlenül kell szerepeljen, ez egy eredeti közvetlen polgári kezdeményezés kell legyen. Ez a ö, koncepció nem feltétlenül kell tehát, hogy választott képviselő is része legyen. A harmadik pont, amelyel kapcsolatban mondandóm volna, az ötös számú, ötös számú belül a második bekezdés, a letét, vagy a garancia letét gondolata. Szerintem egy rettenetes gondolat az, hogy azok a polgárok, akik nem bírnak pénzügyi eszközökkel, azok ne tudnának kezdeményezésre élni, úgyhogy ezt úgy, ahogy van, törölni kéne. Aztán a nyolcas pont. Ez a kezdeményezés, a kezdeményezés támogatójának, támogatójának közététele. Tehát, hogy átláthatóság biztosításáról van, az azok tehát, akik támogatják a kezdeményezést, váljanak ismeretessé, tehát ne titokban tegyék ezt. Aztán szerepel egy furcsa gondolat, hogy 100 ezer vagy 300 ezer aláírás kellene a, a jogosultság biztosításához. Az elmúlt ö, parlamenti ciklusban, ebben a szakbizottságban több meghallgatás során elhangzott az az érv, hogy csak egy jogosultsági vizsgálatra kellene, hogy sor kerüljön, ez a regisztráció előtt kellene, hogy megtörténjen, akkor, hogyha 5000 vagy legfőjebb 10000 aláírás feltétele megvalósul, az emberek úgy éreznék, hogyha az oruknál vezetik őket, hogy, hogy újra és újra megvizsgálják a jogosultságot. Szerintem 5000 vagy legfeljebb 10.000 aláírás ö, után kellene megvizsgálni a jogosultságot egyszer. Aztán a 11-es pontban szerepel egy érdekes javaslat, a bölcsek tanácsa testületének felállítása, amely a bizottságot kvázi felmenteni a jogosultsági vizsgálattól. Ez azért problematikus, mert végső soron az elutasító döntést egy polgári kezdeményezés esetén a, a bíróság elé lehet vinni, az Európai Bíróság elé vinni, és ez csak akkor lehetséges, hogyha a bizottság hozott negatív döntést. A e, e, bölcsek tanácsának gondolata csak akkor észszerű, ha a jogosultsági döntést lezárhat ez a bölcsek tanácsa, Ilyenkor tehát nem volna szükséges az Európai Bíróság bekapcsolása. Tehát, hogyha a bölcsek tanácsa azt mondja, hogy kérem, ez jogosult, ez a kezdeményezés, ez esetben a pozitív döntést ez a bölcsek tanácsa hozza meg, nem kell tehát minden alkalommal ilyen esetben bekapcsolni az Európai Bizottságot. 14-es pont, 2-es bekezdés, itt megint csak hangsúlyoznám azt, hogy igen, igen, erősen támogatom azt, hogy az eljárás végén a végső döntést az Európai Bíróság elé lehessen vinni, hogy a polgárok ne gondolják azt, hogy esetleg pártpolitikai mérlegelések miatt utasították el a kezdeményezéseket. Legyen tehát egy bírósági felülvizsgálatnak helye, amennyiben negatív döntés születik a jogosultsággal kapcsolatban. 19-es pont 12 hónapot ad meg a, a, ez a szabály az aláírások gyűjtésére, a regisztráció kapcsán. A svájci példa lebegett valószínűleg a, a szerzők szem előtt, azonban az Európai Unióban nagyon jó tapasztalatok vannak a 18 hónapos határidővel, úgyhogy szerintem nálunk is e- ez esetben is 18 hónap volna a, megoldá, a, a helyesebb megoldás. Aztán végül a 21-es pont, ahol meghallgatást irányozunk elő a bizottság szervezésében. Szeretnék arra utalni, hogy ez magától értetődő, mivel az Európai Alapjogi Karta révén, mely december első tavaly december első óta életbe lépett. A, utaltam a szóbeli, az írásbeli magyarázatomban is arra, hogy e, az alapjogi karta cikke alapján nem csak arra van a joga a polgároknak, hogy, hogy halasztás nélkül döntés szülessen, hanem akkor, hogy több egy, mint egy millió aláírás támogatja, akkor nyílt meghallgatás legyen megszervezhető, és itt kérem a szövegben is nyílt meghallgatás szerepeljen, ne csak meghallgatás. Az a 21. cikkből, a jó kormányzásból adódó cikkből adódik, és fontos, hogy a beterjesztő polgárok nyelvein szerepeljen, tehát legalábbis azon hét ország nyelve szerepeljen, ahonnan a beterjesztés érkezett. A polgárok döntsenek az alkalmazott nyelvről, arról, hogy milyen nyelven terjesztik be a kezdeményezéseket. Ez megint csak az alapjogi kartából gyökerez, vagy levezethető szabályozás. Aztán még az a gondolat, hogy egy felhasználó kézik, felhasználói kézikönyvet kéne létrehozni. Ez nagyon jó gondolat, a 35-ös pontban szerepel, hiszen a célunk az, hogy segítsük a polgárokat ezen eszköz alkalmazásában, és ne, az, ne az újabb és újabb bürokratikus akadályok felépítését szolgálja ezt, hanem éppen ellenkezőleg azok lebontását. Bene, grazie. Köszönöm, nagyon pontos és szintetikus volt ez a bevezető, úgyhogy természetesen figyelembe fogjuk venni ezeket a megjegyzéseket. Szilvia Ivon Kaufmann a következő szakértőnk, tessék. Ja, vielen Dank, Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm mindenek előtt önnek, de a két jelentéstevőnek is, hogy meghívtak a mai meghallgatásra. El tudják képzelni talán, nekem mennyire nagy öröm ez, és nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek. Miután oly sok éve dolgozom és harcolom e témáért, öröm tehát, hogy ma végre az Alkotmányügyi Szakbizottság és a Petíciós Szakbizottság közösen tető alá hozta ezt az eszközt, a polgári kezdeményezés pedig belátható időn belül létre is jön. Még egyszer köszönöm tehát önöknek, és nagyon sok sikert szeretnék kívánni a jelentésnek is. Remélem, hogy végül olyan szabályozás születik, melyet mindannyian közösen tudunk támogatni, akik évek óta dolgozunk ezen, és büszkék lehetünk majd rá, hogy elértünk valamit az állampolgárok érdekeit szolgálva. Hogy a polgárok belássák, hogy Európa az ő projektjük, az ő kívánalmaikat, igényeiket megszívleli, az intézményrendszer. A mai ülésre, elnök úr, egy írásbeli állásfoglalást is benyújtottam. Gondolom a szakbizottság tagjai meg is kapják majd a, a meghallgatás szervezése során ezt az általam beterjesztett anyagot, és elolvashatják majd, mely pontokra koncentráltam. A rendelkezésre a dokumentum magát átolvasva, a bizottság javaslatát, meg a kiváló munkaanyagot, amelyet a két előadó készített. Ezeket olvastam el, valamint a tanács általános iránymutatását, ez év júniusi keltezéssel. Tehát e, ebből látható, hogy mind a három intézmény nagyjából át, látja, hogy hol áll a vita jelenleg, és ez volt a kiinduló pontja az én állásfoglalásomnak. Amit Mayer professzor az imént elmondott, azt én is aláhúznám, hogy a központi kritérium ezzel szabályozás kidolgozása tekintetében csak az lehet, hogy egyszerűbb, jobban, kezel, jobban kezelhető, felhasználó barátabb, vonzóbb legyen ez az eszköz az állampolgárok számára. Meg kell tegyünk mindent, tehát annak érdekében, hogy bármiféle frusztráció, vagy kudarc érzetet elkerüljünk végrehajthatós, könnyű végrehajthatóság és polgár vagy felhasználó barátság kell legyen az a vezérelv, amely, amely kell, hogy irányítson bennünket. A három említett dokumentum átolvasása kapcsán nyolc pontot szeretnék kiemelni, mely a polgárbarátság, barátság végrehajthatóság szempontjából fontos lehet. Az első, mi szerint, szerintem az államok minimum száma amely szükséges ahhoz, hogy szerepeljen, hogy benyújtható legyen a, a petíció, egy harmad kellene, hogy legyen. Ha megnézzük a bizottság javaslatát, a megerősített együttműködés intézményére támaszkodik, ám ezzel kapcsolatban nem meggyőző a bizottság érvelése. Mert a megerősített együttműködés eszköz egy nagyon sajátságos konkrét eszköz, Ugye ott arról van szó, hogy egy, egy, egy tagállamok egy csoportja léphet a maga szakállára, hogyha nem tud többséget szerezni a tanácsban. Ám itt jogalkotási kérdésekről van szó, egy jogalkotási folyamat kezdeményezéséről, így módon azt gondolom, hogyha egynegyedre csökkentenénk a szereplő tagállamok számát, ahogy az eredeti jelentésemben is szerepelt, az helyén való volna. Akár 5-6, vagy akár 4 ország is elégséges volna, tagállam is elégséges volna arra, hogy egy jelentős európai kezdeményezés szülessen. A második gondolatom, Meyer professzor is utalt erre, és megint csak támogatom, amit ő általában mondottakat. A jogosultság vizsgálata ugye csak 300 ezer aláírás után volna vizsgálható, hogy a bizottság javasolta, vagy 100 ezer után, hogy a tanács javasolja. Szerintem ez sem pénzügyi, sem politikai szempontból nem nagyon kedvező a benyújtók szervezet, szervezők számára. Szerintem világosan meghatározott jogi kritériumokat kellene meghatározni, azt, hogy a polgári kezdeményezés akkor volna elutasítható, hogyha az EU szerződés kettes cikke ellen szólna, azt sértené, vagy az alapjogi karta ellen szólna, vagy nem volna a szerződések hatája alá eső a téma. Ezen tisztázás után pedig, ha azt meghatároznánk, a négyes cikk hármas pontja alapján lehetne elutasítható a kezdeményezés, ha annak komolysága megkérdőjelezhető, vagy sérteni az előbb említett jogszabályokat. Ellenkező esetben az Európai Bizottság ezen tervezete törölhető volna, az erre vonatkozó tervezet. Fontos, hogy a regisztráció viszonylag korán történjen, itt a vizsgálat. Itt osztom a jelentéstevő gondolatát, hogy 5000 aláírás esetén jogosultsági vizsgálatot megejtsék, hogyha ez a feltétel meg, megvalósul, akkor nem volna szükség a hét szeméből álló polgári bizottság létrehozására. Ezt őszintén szóval kicsit bürokratikusnak tartom, tudnilik bár nagy szervezetek, nagy civil szervezetek az EU esetében ezt meg tudják szervezni, szakszervezetek, például amelynek van határon átnyúló hálózata, ám egyéni polgárok, akik pedig bírnak ezzel a joggal, a kezdeményezés jogával, számukra nem vonhat túl egyszerű egy, egy ilyen bizottság felállítása. A bölcsek tanácsával kapcsolatban is szóltam az anyagomban, rámutatva arra, hogy nem tartom észszerűnek, hogy ezt, mert ez megint csak egy pótlulagos, nem szükséges akadályt jelenthet. És a jelentés tevő mag, és maguk is írnak, szólnak erről, hogy végső soron a döntés úgyis az Európai Bizottság kezében van, az viseli a felelősséget, nem szabad tehát felmentenünk a felelősség érzet alól a bizottságot. melyer úr említette azt is, hogy hogy a, az Európai Bíróság bekaphoz lehet majd fellebezni feltétlenül, tehát én értelemben is a döntés feltétlenül a jogosultságot, illetően az Európai Bizottság kezében van, nem sok értelme van tehát a bölcsek tanácsa felállításának. Szerintem a jogosultsági vizsgálat és a regisztráció kvázi egy lépést jelentenek. Csak jogosultnak ítélt kezdeményezést lehet regisztrálni amúgy is, és ehhez tehát a jogosultsági vizsgálat és a regisztráció esetében egy, elég egy két hónapos átmeneti időszak, és a harmadik pontom azért, mert a sem, megsemmisítéssel kapcsolatos panaszt vonatkozóan elég ennyi határidő, hogyha negatív döntés születik. Következő ponton megint csak egybecseng Mér úrréval. A 12 hónapos határidő túl rövid, különös, különféle kulturális tradíciókkal bíró tagállamok, különféle nyelvi akadályokkal bíró szerveződések eh, képzelhetőek el. Ilyen értelemben a 18 hónap sokkal kedvezőbb volna. Ötödik pontom. A túl bürokratikus jelleg kapcsán mondható, hogy a bizottság javaslata az, hogy a személyi, személyigazolványi eh, szám, illetve a személyi szám, meg a TB szám megadása szükséges, ha az fenntartjuk, akkor egy elriasztó eszközként szerepel ez a polgárok előtt. Mindenki tudja, aki gyűjtött állampolgár aláírásokat az utcán már, valamilyen projekt mellé megnyervén az állampolgárokat, jól tudja, hogy mindenki, minden állampolgár azonnal vissza, visszalép, visszaretten, hogy amikor a, a személy számát, vagy az igazolvány számát kérik, hát egy millió aláírás nehéz lenne egy összeszedni. Hatos pont a jelentéstevők a kezdet kezdetén elmondták, és én magam is támogatom, hogy a szervezők, egy, egy sikeres EPK szervezői, ha egy millió aláírást kívánnak beszerezni, akkor feltétlenül meghallgatás joga kell, hogy rend, bírjanak, az egy nyílt meghallgatás jogával, hiszen a, a bizottság és a állampolgárok között párbeszéd esetében nem a bizottság kell, hogy, hogy kezdeményezéssel bírjon. Fontos, hogy a kommunikáció megvalósuljon, és világosabb válja, mi a célkitűzése, mi az alapja a polgári kezdeményezésnek. Ezzel kapcsolatban azt is javasoltam az anyagomban, és majd olvashatják, hogy az Európai Bizottság elgondolkozhatna a felől, hogy felállítson egy hivatalt a polgári kezdeményezések kezelésére az alapjogi karta 41-es cikke alapján, ahol is a, az RPK szervezői tájékoztatást kaphatnának a bizottságtól, például a, a témát illetően, hogy az általuk választott téma vajon jogalkotási területre esik-e, vagy, vagy van-e másik ezzel kapcsolatos kezdeményezés már ö, kialakulóban. Tehát egy ilyen tájékoztatási iroda megnyitása az Európai Bizottság szolgáltatóként léphetne fel az európai polgárokkal szemben. Hetedik pont. Nagyon örülnék annak, ha az Európai Parlament, mint a közvetlenül megválasztott képviseleti szerve az állampolgároknak, nyílt keretekben meghallgatná a, a szervezőket. Ez az Európai Bizottsággal párhuzamosan történne az Európai Parlament részéről, és itt is ö, erősebb pozíciót foglalhatnánk el, mint, mint intézmény. Utolsó pont, amelyről szólnék, elnök úr. Mind a három dokumentumban abból indulnak ki a szerzők, hogy a minimum korhatár ahhoz, hogy valaki egy EPK-ban részt vehessen, az aktív választójog, az európai parlamenti választásokon vonatkozó aktív választójog korhatára. Tehát ez 18 év lenne a tagállamok túlnyomó többségében, csak egyben, Ausztriában áll fenn az a helyzet, hogy 16 évesek is támogathatnak EPK-t. Kifejezetten szeretném azt hangsúlyozni, nézetem szerint minden korlátozása a demokratikus részvételnek, és minden nem egyenlő elbánás esete, akár a korhatár tekintetében is, negatív jelenség, ezért kell feltétlenül megvizsgálnunk, hogy nem lenne tanácsos EU, az Európai Unió szerte egyforma korhatárt megjelölni, azaz 16 évben megjelölni azt a korhatárt, amitől kezdve valaki EPK-t támogathat. A petíciós jogot sem korlátozzuk korhatár szerint, szerintem az EPK esetében sem kellene ezt tennünk. Utolsó gondolatom kapcsolódik ahhoz, amit Meyer professzor az elején mondott. Annak idején az én jelentésemet is hosszú vita övezte, afelől, hogy a 11.4-es bekezdés megfogalmazása milyen legyen? Hogy vajon a szerződések módosítására vonatkozó EPK jogos megengedhető-e vagy sem? Vagy, vagy. Az akkori vitában az alkotmányi bizottságban úgy vették a többi a többség, hogy nem jogosult az ilyen kezdeményezés, és nem is vitatnám ezt. Ám pol politikai szempontból nem mindegy, egy intézmény szempontjából, hogy vajon van-e, vagy, vagy ha létezik egy olyan kezdeményezés, amely a szerződések módosítását irányozná elő. Hogyha jogi szempontból nem is lehetséges eh, ezt jóváhagyni az Európai Bizottságnak, azért arról az Európai Parlament elgondolkodhatna, hogy vajon nem vehetné -e magára azt a kötelezettséget, hogy az olyan polgári kezdeményezéseket eh, jóvá hagyja, amelyeket az Európai Parlamentnek nyújtanak be, amelyek alkotmánymódosítási vagy szerződés módosítási igényeket tartalmaznak, hiszen a Lisboni szerződés alapján a szerződések módosítására vonatkozóan van jogosítványa az Európai Parlamentnek, és a polgárok közvetlen képviseleti szerveként mi lehetnénk az a szervezet, az az intézmény, amely az ilyen javaslatokat felvállalja. Tehát tőlünk indulna ki egy olyan mechanizmus, amely az alkotmányügyi polgári kezdeményezéseket felvállalná. Nagyon sok civil szervezet ügyét tehát vállalhatnánk, és így megoldhatnánk ezt a nyitváló kérdést, mert hogy a Lisszaboni szerződés nyilván nem a legutolsó módosítása lesz a, a szerződéseknek, Fontos tehát, hogy az egymillió aláírással rendelkező javaslatokat ilyen módon tudjuk érvényesíteni. Köszönöm szépen a figyelmüket, és nagyon sok sikert kívánok e munka lezárásához. Grazie. Köszönöm Kaufmann hogy még mindig így nevezem, hiszen visszatért a parlamenti helyére. Ezen a helyen dolgozott, itt ebben a bizottságban.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 Két szakértőnk régóta foglalkozik ezzel a kérdéssel, a parlamenten kívüli aspektusból is, az egyezmények szempontjából. Egyetértek az összes megjegyzésükkel. Több meghallgatás volt, ahogy ezt Gurmai asszony már több alkalommal elmondta. Nagyon részletesen megbeszéltük ezt az eszközt, nagyon sok eszmecserét folytattunk erről a témáról, és mindez bizonyította, hogy eh, nem szabad félnünk az állampolgároktól, hiszen egy olyan eszközről van itt szó, aminek az állampolgárok demokratikus eh, aktivitásának a fokozása a célja, az, hogy részt vegyenek a mi általános munkánkban, tevékenységünkben. Aztán a konkrét cikkek, bekezdések szövege tekintetében a frakcióm nevében szeretném elmondani, hogy többféle vélemény él a mi részünkről, ezt nem is akartam elhallgatni. Egy szabályt fontosnak tartunk. Szerintünk alacsonyabb kell, hogy legyen a küszöbb érték. Minimumra kell csökkenteni a bürokratikus eljárást, hiszen csak így tudjuk támogatni valóban az állampolgári részvételt. A két szakértő is elmondta ezt. Még lenne néhány konkrét megjegyzésem. A befogadhatóság. Hogyha érdemi szempontból vizsgáljuk ezt, ugye fölmerülhetnek olyan kezdeményezések is, amelyek a, az Európai Unió jelenlegi fölállását, jelenlegi képét kívánják megváltoztatni. Véleményem szerint komolyan kell vennünk az állampolgárokat, hiszen biztos, hogy nem elutasítani kívánják az Európai Uniót, vagy nem tönkretenni kívánják, hanem ezzel az eszközzel kritikát akarnak gyakorolni. Úgyhogy befogadható kell, hogy legyenek olyan kezdeményezések is, amelyek célja a jelenlegi szervezet intézményi megoldás módosítása. akár ha például a bizottsághoz fordulnak egy esetleges jogalkotási kezdeményezéssel, az is befogadható minősítés kell, hogy kapjon. Az is előfordulhat, hogy az Európai Parlament alapszabályára vonatkozóan jön a kezdeményezéssel. ezek a kezdeményezések lehet, hogy nem fognak egy millió aláírást szerezni, lehet, hogy csak 900 ezer aláírást tudnak szerezni. Egyébként ezzel kapcsolatban vállalhatnánk mi, mint Európai Parlament a kérdésnek a kezelését, hiszen közvetlenül érint minket. A következő kérdés a, az életkor. A 16 éves küszöb már többször fölmerült a nemzeti parlamentekkel szervezett találkozók alkalmával is ez a lehetőség egy felhívás is egyúttal a fiatalok irányába, hogy igenis vegyenek részt aktívan az európai politikában. A Dáv úr is többször ebben az értelemben szólt hozzá a kérdéshez. Szeretnénk előmozdítani az Európai Unió demokratikus szerveződését. Ehhez minden állampolgára szükségünk van, és meg kell, hogy hallgassuk a fiatalok hangját, és nekik is vannak elképzelésük, elképzeléseik, úgyhogy őket is meg kell, hogy hallgassuk, hogy nekik mi fontos. Aztán a befogadhatóság ellenőrzésével kapcsolatban már a vita elején szeretnénk tisztázni azt, hogy legyen alacsony a küszöbérték, hogy ne okozunk politikai frusztrációt. Nem tudom most azt mondani, hogy pontosan hány ezer aláírás legyen szükséges ahhoz, hogy a befogadhatóságot meghatározzuk. Pillanatnyilag úgy gondoljuk, hogy legyen ez 5000. Az előadónak jó munkát kívánunk, hogy egyeztesse az összes igényt. Köszönöm, Solc képviselő. Heppin képviselője a szó. Meneer de voorzitter, ik eh, vertel u even dat ik eh, gast ben. Köszönöm, elnök úr. Szeretném elmondani, hogy eh, a bizottságnak nem vagyok tagja, viszont holland állampolgár vagyok, és Belgiumban választottak meg képviselőnek. Ta, határon átnyúló képviselő vagyok, ez már egy európai jelenség, és az alkotmányról folyó vita során azt állapítottam meg, hogy kevés lehetősége van az állampolgároknak véleménynyilvánításra. Úgyhogy én mindenképpen támogatom ezt az állampolgári kezdeményezési lehetőséget. Németországban ez már egy idő óta létezik, és igazából egyetértek a más hazámbeli képviselőkkel, akik egész más frakciókhoz tartoznak, más pártokhoz tartoznak. Szeretnék köszönetet mondani az előadóknak és az előadónak is, hogy bemutatták a témát. Egy témára szeretném konkrétan felhívni a figyelmét a bizottságnak. Ez a támogatási értékelés témája, hogy a, a személyazonosítási adatokat hogyan veszük föl, például a személyigazolvány, a útlevél, vagy társadalombiztosítási azonosító legyen ez ennek az eszköze. Sok állampolgár számára az Unióban ezt nehéz megoldani, hiszen több olyan tagállam van, ahol az állampolgárok félnek ilyen adatok megadásától hiszen egy szám, egy azonosító szám mögött ott van az egész életük, és az idősebb generáció, amelyik végélte a második világháborút, nagyon óckodik attól, hogy ilyen személyes adatot megadjon, akár papíron, akár elektronikus formában. Úgyhogy lehet, hogy ennek az lesz a következménye, hogy az egész visszaüt az egész lehetőség és inkább elretenti az állampolgárokat. Én úgy gondolom, hogy ez egy valódi probléma az állampolgári kezdeményezés témájában, és majd módosító indítványokkal fogunk élni azért, hogy töröljük ezt az igényt, hiszen sok más lehetőség is van arra, hogy meghatározzuk a kezdeményezők személyazonosságát, nem kell feltétlenül útlevélszámot megadni, de mindenkinek van útlevele. És ez nem megfelelő a személyazonosításra amikor a magánélet védelmének az aspektusát vizsgáljuk, akkor e, e tekintetben úgy gondolom, hogy lesz egy olyan réteg, akit elretentünk, hogyha ilyen adatokat kell megadni, és inkább csak még ellenségesebbek lesznek az unióval szemben az állampolgárok, hogyha ilyen adatokat követelünk tőlük.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 és végül is őhozzájuk kell fordulnunk, hogyha pontosan meg szeretnénk érteni ennek a kezdeményezésnek a, az aspektusait, hiszen ez a két szakértő nagyon sokat dolgozott már ennek a dossziénak a tartalmán, ismerik az összes aspektust, és számunkra ez nagy lehetőség, hogy ma itt ülnek velünk a bizottsági ülésen. Néhány kérdést szeretnék föltenni Először is eh, szeretném kifejezni a sajnálatomat ellentétben eh, azzal, ami elhangzott. Tehát eh, sajnálom, hogy nem tudtuk megkapni az összes dokumentumot. Például nem kaptuk meg a munkadokumentumot az előadótól, összeültünk ma itt a két bizottságból is itt vannak a képviselők, és nagyon sajnálatosnak tartom, hogy a dokumentumok egy részét nem tudtuk elolvasni, nem ismerhettük meg. Most ezt tegyük félre. Egy sor konkrét kérdésre kell választ találnunk. Vannak olyan kérdések, amiket még nem vetettek föl, illetve vannak olyan kérdések is, amelyekkel kapcsolatban kiegészítő megjegyzéseim lennének a következő témákat például nem magyarázták meg. A mi elképzelésünk, a kívánságunk az, hogy legyen átláthatóság a az állampolgári kezdeményezés pénzügyi alapja tekintetében, vagyis egy garanciát kell biztosítani, ezt elvetettük. A közvéleménynek és az állampolgároknak joga van tudni, hogy ki van egy kezdeményezés mögött, és azt ki finanszírozza. És etenkitetben szeretnénk tudni, hogy mikor lehet elvárni, mikor lehet megkapni ezt az információt. És ez át is vezet a második kérdésemhez, ami ehhez kapcsolódik, és ami egyértelműen mutatja, hogy mi a mi véleményünk a témával kapcsolatban. A befogadhatóság ellenőrzése ez a következő téma. Ezzel kapcsolatban Májer professzor úrnak szeretnék föltenni a kérdést. Eléggé szkeptikusan fogalmazott ezzel a témával kapcsolatban. A 300 ezres korlát egy akadály, a elképzelhető, hogy a bizottságot ellepik olyan kezdeményezések, amelyek nem is komolyak. Ezért nagyon fontos, hogy komolyan ellenőrizni lehessen, hogy az állásfoglalás mögött komoly szándék van-e. Tehát a javaslatban ugye azt szerepelt, hogy 300 ezer aláírás után lehessen elvégezni ezt az ellenőrzést. Az előadó azt mondta, hogy ezt nem tartja komoly javaslatnak. És most azt hangzott el, hogy hetes darab aláírás elég legyen ahhoz, hogy ellenőrizzük a kezdeményezés komolyságát. Tehát ez jelentősen lecsökkenti a küszöböt, és talán a komolyságát is a kezdeményezéseknek. Van, aki egy millió aláírást akar begyűjtetni, ezt ugye meg lehet tenni, és ugyanakkor hét aláírás, hét személy már tehet egy kezdeményezést, és ezt követően már ellenőrizni kell a kezdeményezés komolyságát. Akkor most uh, hogyan lehet ellenőrizni az aláírók személyazonosságát? A személyi adatvédelem tekintetében ugye valamilyen azonosító számot kellene kérni, vannak olyan tagállamok, amelyek azért tartják fontosnak ezt az eljárást, hiszen tudni kell, hogy a személy létezik-e, hogy van-e aláírási joga a kezdeményezés tekintetében. Ezért ö, ö, tudnunk kell egyértelműen, hogy ilyen dokumentumokat lehet-e kérni ugye elhangzott az a javaslat, hogy az egyes tagállamokban eltérhetnek az intézkedések. Mi úgy gondoljuk, hogy a tagállamokban eltérő szabályok élnek jelenleg is, de el kell dönteni, hogy elfogadhatjuk ezt, hiszen jelenleg, hogy úgy fogalmazok, mozaikos a helyzet, nagyon nehéz kompromisszumra jutni az állam, a tagállamok között. Mi egy európaibb, harmonizáltabb intézkedést szeretnénk beírni, mondjuk név, cím, nemzetiség, lakhely az aláírók részéről. Csak azért, hogy tudjuk, hogy a személy létezik, és joga van aláírni a petíciót, vagy a kezdeményezést. Egy, má, egy következő kérdésem még lenne. Elhangzott egy javaslat arra vonatkozóan, hogy az állampolgárok, amikor állampolgári kezdeményezéssel élnek, akkor meg kell jelöljék a kezdeményezés jogalapját, és egy indoklást is kell, hogy adjanak. Ezzel kapcsolatban sok kételj merült föl az előadók részéről is. Tudjuk, hogy a jogalap problémája az mindig vitás kérdés, például amikor jelentéseket készítünk. Ezért szeretnénk tudni, hogy ezzel kapcsolatban a szakértőknek mi a véleménye. Végül egy kérésem is lenne Mayer professzor úrhoz. A kezdeményezések befogadhatóságával kapcsolatos ez a szerződések aspektusából ez hogy néz ki? Önök azt mondták, és Kaufman képviselő is ilyen értelemben szólt hozzá a kérdéshez, hogy lenne egy rendelet tervezet. Föléphetünk-e párhuzamosan, vagyis a, a, ezt a cikket a Lisszaboni szerződésből átvehetjük-e?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 köszönöm, hogy szódatott. Nagyon pontosan felvázolták a problémát az előttem szólók. Láttuk, hogy több szemináriumot is szerveztek az állampolgári kezdeményezés témájában. És mindegyik szeminárium során egyértelművé vált, hogy nem szabad félnünk az állampolgároktól. Ezt több alkalommal és sokan hangsúlyozták, hogy ez egy nagyon fontos kérdés, és nagyon fontos, hogy előre tisztázzuk az összes aspektust, hogy egymás közt is, magunk közt is tisztázzuk azt, hogy nem szabad nekünk félnünk az állampolgároktól. Az EU nem félhet az állampolgáraitól. Demokratikus válságot élünk át az Európai Unióban, és nagyon sajnálatosnak tartom, hogyha ilyen érzések merülnek föl. Tényleg oda kell arra figyelnünk, hogy ténylegesen az állampolgárokat képviselni kívánjuk. Ha igen, akkor el kell, hogy fogadjuk az állampolgári kezdeményezéseket. Hogyha nem akarjuk meghallgatni az állampolgárokat, akkor, akkor ez csak egy uh, illuzorikus kezdeményezés, és csak a külvilág felé akarjuk bizonyítani, hogy meg akarjuk hallgatni az állampolgárokat. Viszont szerintem nem ez, a, nem ez kell, hogy legyen a helyzet. Attól félek, hogyha csak azért fogadjuk el az állampolgári kezdeményezés lehetőségét, hogy jó képben tűnjünk föl, akkor ez csak még jobban el fogja mélyíteni a demokratikus válságot. Ezt mindenképpen tisztáznunk kell egymás közt, magunk közt. Aztán még néhány egyéb témát is szeretnék említeni. Úgy gondolom, hogy az állampolgároknak meg kell, hogy legyen a lehetősége, hogy a szerződéssel kapcsolatban kezdeményezésekkel éljenek, ami EU illetékességbe tartozó kérdés, minden ilyen kérdés tekintetében is tehessenek kezdeményezést. Nem szabad magunknak tudni ezeket a témákat, és nem szabad félnünk az ilyen jellegű kezdeményezésektől nem szabad korlátoznunk a kezdeményezési lehetőségeket. Tänä päivänä, kun on tullut, Pohjoismaat ovat tulleet Euroopan unionin jäseneksi, sen merkitys on vähentynyt. Tíz éven keresztül tagja voltam az Európai Szakbizottságnak. És ez a helyzet, amikor egyéb együttműködési témáról beszéltünk, egészen hasonló volt. A társadalombiztosítási rendszer témájában is ez fordult elő, és az összes ilyen kezdeményezés a kormányszervezeteken belül is fontos kell, hogy legyen a politikusokkal is tisztázni kell azt, hogy van ilyen lehetőség, felmerültek a kritikák természetesen az, EU, az Európai Uniós építkezés során. Ugyanakkor a, ha meghallgatjuk az állampolgárokat, az nagyon hasznos lehet, és nagyon fontos, hogy a politikusok odafigyeljenek erre a kérdésre. Még egyszer mondanám tehát, hogy nem szabad félnünk az állampolgári kezdeményezéstől. Persze lesznek negatív kezdeményezések is, de hát majd erre megfelelően kell reagálni. A mi kezdeményezéseink sem mindig teljesen pozitívak, és most tisztázzuk, hogy hogyan kell, hogy működjön ez az állampolgári kezdeményezés. Elhangzott a felhasználó barát jelleg, ez nagyon fontos, és a állampolgárokkal is tisztázni kell, hogy ők hogyan kívánják, hogy ezeket a feltételeket kialakítsuk. Több tagállamban választások voltak most, önkormányzati választások voltak meg kell néznünk, hogy ezzel a, ezt a kezdeményezést ezek a tagállamok hogyan kezelik. Azok a tagállamok, ahol működik ilyen állampolgári kezdeményezési lehetőség, hát nézzük meg, hogy ők hogyan kezelik a kérdést, hogyan kezelik a problémát. Ne, nem kell újra felvedeznünk Kolumbusz tojását, hogyha tényleg azt akarjuk, hogy működjön ez az állampolgári kezdeményezés. Ecco, grazie. Messerschmidt. Messerschmidt kolléga. Tak, formand. Jeg tror, jeg vil benytte lejligheden til at tale, øh, til at tale. Köszönöm szépen, elnök úr. Dánul fogok beszélni. De kritiske betragtninger, der er blevet gjort om... Én is kritikus megjegyzéssel élnék, ami a kezdeményezés korlátait illeti. Itt vannak korlátok az elfogadhatóság területén, hivatalos, formális korlátok, azonban a tartalmi kitételeket illetően a negyedik cikkelyben is van egy-két olyan kitétel, amely, amely problémás, például a javaslat észszerűségére vonatkozóan. Például, hogyha százan megvitatják azt, hogy egy javaslat észszerű-e, nos, akkor száz különböző értékelést fogunk kapni. Ezért ez a kitétel úgy érzem, hogy egy önkényes értékeléshez vezet, és nem hiszem, hogy ez hasznos a kezdeményezés szempontjából. Ezen kívül az is furcsa, hogy a negyedik bekezdésben azt olvassuk, hogy A, cikk, a hatodik cikkelyben, a szerződés hatodik cikkelyében különböző különböző ötleteket fognak értékelni azért, hogy a szerződés életben maradjon. Itt, itt az értékekről van szó, az arányosságról, a szubszidiaritás elvéről. Nincsen olyan javaslat, amely arra utalna, hogy itt a szerződés ellenébe mennénk. Akkor miért is született meg ez a kitétel? Az esetleg szubjektív okokból megvan a lehetősége annak, hogy visszavonjanak egy kezdeményezést, amely nem volt kívánatos. Tehát ez úgy van itt megfogalmazva, hogy még az egymillió aláírás elérése előtt véget lehessen vetni a kezdeményezésnek. Hogyha komolyan akarjuk venni a dolgokat, akkor le kell szögeznünk, hogy a szerződés kell, hogy legyen az alapja ennek a kezdeményezésnek, és nem csak a szerződés egy részét kell érvényesíteni, nem csak a hatodik cikkeit, ami az alapvető értékekről szól, hanem az egész szerződést. Véleményem szerint tehát az elfogadhatósággal kapcsolatos vita érdekes, de ahogyan az előző kolléga is elmondta, ez csak oda vezet, hogy az állampolgár még inkább marginalizálva érzi magát, úgy érzi, hogy a, az EU árnyékában van, ki fog igent vagy nemet mondani? Hát végül is mi döntünk? Ott van egy millió állampolgár, aki egy kezdeményezést indít, végigmegy a normális jogalkotási folyamaton, bizottság, Európa Tanács, Európai Parlament, stb. És aztán ugye mi vagyunk azok, akik eldöntik, az, ahogy igen vagy nem, elfogadható, avagy sem egy ilyen kezdeményezés. A lakosságnak miért nincs ugyanakkor a súlya, mint a bizottságnak? Miért miért kerülünk egy olyan helyzetbe, ahol mi mondhatunk nemet egy olyan kezdeményezésre, amely egyébként jogos. Hogyha millióan aláírják a javaslatot, akkor véleményem szerint nekik ugyanolyan joguk kell, hogy legyen, mint nekünk. Nem a köztisztviselőknek kell eldönteniük, hogy valami elfogadható-e, avagy sem. Nem, a politikusoknak az a feladatuk, hogy a választópolgáraikat szolgálják, és ez a homályos meghatalm, megfogalmazás, amely korlátozza a tartalmat, elfogadhatatlan számomra. Hogyha a szerződés csak, szerződésnek csak bizonyos részeit érvényesítjük, akkor az szintén egy hibás döntés. Nem csak az európai állampolgároktól félünk, hanem önmagunktól is, hiszen nem merünk szembenézni egy ilyen kezdeményezéssel. Tehát jó pár ellenvetést eh, láttunk a formális korlátokat illetően, ezeket megoldhatjuk, ezekben egyetértünk, azonban a politikai akadályokat nem tudjuk megoldani, hogyha nem eh, gyomláljuk ki ezeket a korlátokat, ezeket az akadályokat. hiszen szubjektíven értékeljük azt, amit egymillió állampolgár követel. Grazie. Köszönöm. Schöffling képviselő. Thank you, President. And... Köszönöm, elnök úr, és szeretnék nagy köszönetet mondani a vita összes hozzászólaljának. A bizottságunk kontextusában nagyon fontos ez a kérdés. Szeretnék dolgot tisztázni. Nagyon erősen támogatom az állampolgári tá- kezdeményezést. Amikor negatívan fog hangzani az, amit mondok, az tehát nem azt jelenti, hogy nem támogatnám. Ezt vegyük egy stressz tesztnek. Először is véleményem szerint nem minden biztos, hogy nem minden kezdeményezés lesz demokratikus vagy EU barát. Hogyha ennek alapján viták születnek, az nagyon jó, de hát lehetnek olyan kezdeményezések, amelyek populista szándékot rejtegetnek. Ezt tudnunk kell, el kell fogadnunk. Második megjegyzésem. Ha az állampolgári kezdeményezés célja az, hogy a, az Európai Unióban a állampolgárok unió barátságát megerősítsük, akkor nem biztos, hogy arra van szükségünk, hogy pontosítsuk a személyazonosítást, illetve a beazonosítást, hiszen a, a civil társadalomban nagyon sokan vesznek részt aktívan, de amikor ezen túl akarunk lépni, akkor már ez nehezebbé válik. A következő megjegyzésem az lenne, hogy szűrőkre van szükségünk, azért, hogy például destruktív és egyéb negatív kezdeményezéseket le tudjunk tiltani. Nagyon oda kell figyelnünk kell az ellenőrzésre, tudnunk kell azt, hogy hogyha túl magas a küszöb, annak katasztrofás következménye lehet az egészet alása, ha túl alacsony, akkor pedig elárasztanak minket a kezdeményezések. Szerintem az első néhány kezdeményezés nagyon fontos lesz, és akkor meg tudjuk határozni az ellenőrzési keretet az első kezdeményezések alapján, és a legjobb gyakorlat, illetve a nyomon követés eszközével nézzük meg, hogy hogyan működik a dolgot most nem akarom, hogy itt manipulációra van szükség, de mindenképpen azt mondanám, hogy az első néhány ilyen kezdeményezésre jól figyeljünk oda. Aztán vannak elvi kérdések is, de mégis végig kell gondolnunk. Igazából összekeverjük a reprezentatív és a közvetlen demokráciát. Ez viszont problémás, ezt tudnunk kell, hiszen az európai demokráciák tapasztalatából tudjuk, hogy a képviseleti demokráciának is vannak előnyei, hátrányai, de a közvetlen demokráciának is vannak hátrányai. Úgyhogy ne úgy vegyék, hogy én szkeptikus vagyok, igen, lelkesen támogatom ezt a kezdeményezést, csak szerettem volna felhívni a figyelmet a sötét oldalakra is. Bronz. Bronz képviselő. Köszönöm, elnök úr. Az állampolgári kezdeményezés alapvetően politikai vita fóruma ez a vita pedig könnyen konszenzushoz vezethet. Ám, hogyha előre megrajzoljuk a konszenzus határait, azaz minden kezdeményezés, tehát európai értékekhez kötünk, akkor ez már nem annyira vita lesz, hanem egy lefolytott vita. Ma reggel hallottuk is, hogy a populista ö, ö, mozgósítást hogyan kell határokat tartani, a destruktív kezdeményezéseket, ugye akárhogy is értsük ezt, szintén kézben kell tartani. Utalások történtek a közvetlen demokráciára is. Bár ez ugyan némileg hasonlít a közvetlen demokrácia eszközéhez, azért nem az, hiszen végül, hogyha összejött az egymillió aláírás, ahogy most áll a helyzet, akkor e-, a bizottság azt mondhatja, körülnéz, igen, ez érdekes, köszönjük szépen, de megy a fiókba. Hát ez nem közvetlen demokrácia, hanem egy petíciós eszköz, amit most másképp nevezünk. Uh, eh, honorable Mendes de Vigo. Mendes de Vigo képviselője a szó. Muchas gracias, señor presidente, y, y, mi... Köszönöm, elnök úr. Elnézéseket kérem egyrészt, hogy későn futottam be a légitársaságok nem mindig illeszkednek a menetrenddel a mi ülésünkhöz. Örülök, hogy két régi barátomat látom, régi barátok, de fiatalok. Túl fiatalok az, hogy régi barátok legyenek. De nagy öröm őket itt látni, és kellemes emlékeket ébresztenek, a konventben töltött történelmi időkre emlékeztetnek, és azon kezdeményezésre, amelyet akkor indítottunk el, és most szökkent szárba. És úrral, Szilvivel együtt törtünk utat annak idején, az ő jelentése révén is ennek a, az eszköznek, amelyet nagyon örülök. Elnök úr, nem szabad, hogy szem elől tévesszünk egy nagyon fontos kérdést, amikor jogalkotási lépésekkel élünk kezdeményezés lehetővé tételére. Ez pedig az, hogy Európa mindenek előtt jogi közösség, a jogállamiság közössége. Nem lehet tehát kitalálni olyan eszközöket, amelyek nem illeszkednek a szerződésekhez. Más szóval az Európai Unióban a képviseletet az Európai Parlament testesíti meg. Ez egy képviseleti demokrácia, a képviselt demokrácia képviselőit pedig közvetlenül választották meg, európai választásokon itt ülnek, itt ülünk. Nem lehet leváltani ezt a képviseleti demokráciát bármi olyan intézménnyel, amely a közvetlen demokrácia ö, volna. Nem, tehát nem lehet lecserélni a képviseletit közvetlen demokráciára. Ez a szerződésekben is így áll. Mint mondottam, tehát a jogállamiság közössége vagyunk elsősorban. Ez pedig Második gondolatomhoz vezet el, miszerint egy jogalkotási javaslat, egy kezdeményezés csak a közösségi jogszabályok keretei között ölthet jogi formát. Nem vehethet ki, nem vezethet ki bennünket a közösségi ö, joghatóság alól, nem vihet bennünket olyan területre, amely kiesik, ezen kívül áll. Vagy akár ellent mondana az európai ö, alkotmányosság szellemének és értékeinek, ahogy azokat a szerződések rögzítik. Hadd éljek egy példával, lehetőség szerint. Mi történne akkor, hogyha egy vagy két millió aláírás összegyűlne a, a halálbüntetés ö, ö, visszaállítása érdekében az Európai Unió tagállamában? Azt mondják, azt mondják, ó, két millió ember kéri, ugyanakkor az alapjogi karta második cikke, a amely ugyanolyan jogi hatállyal bír, mint a Lisszaboni szerződés, megköti, leköti, hogy a halálbüntetés eltörlése az Európai Unió egyik alapvető joga. Tehát akárhány millió aláírás összejöhet, hogyha valami az Európai Uniós intézmények hatáskörén és sok hatóságán kívülre utal, akkor azt nem lehet jóvá hagyni, hiszen nem áll módunkban ezt megtenni annyit tehetünk, hogy az aláíróknak azt mondjuk, hogy ez lehet, hogy egy önök véleménye, ám az Európai Uniónak nincs hatósága ezen a területen. Tehát vagy mikor közöljük ezt az aláírókkal a, folyamat elején, hogy ne pazarolják idejüket és energiájukat, forrásaikat egy eleve okafogyott cél követésében, vagy a folyamat végén közöljük velük. Hát erről van itt szó, nem ugye arról van szó, hogy megmondjuk az embereknek a valóságot, az igazat. Ez pedig azért nem akkora baj. Ami pedig ezzel a kap- témával kapcsolatban nem tudom pontosan megmondani, hogy ezt a vizsgálatot mikor kell a folyamat, melyik szakaszában kell pontosan megejteni, ám elviekben fontos, hogy ezt, ezt a hátterét lássuk a dolognak hogyha az angol száz érvet követjük, mi szerint a bizottság nem más, mint a bürokraták egy, egy, egy, egy haszontalan csapata, egy Barózó is egy ilyen bürokrata? Politikusokról beszélünk alapvetően, lássuk be, politikai döntés, politikai ítéletet hoznak a bizottságban is, és maguk kell, hogy vállalják annak felelősségét, végrehajtását. Mi is Jack Santer, Jack Santer esetében is volt arra példa, hogy felléptünk ez ellen, a gondolat ellen. Ők azok végső soron, akikhez, mert az Európai Bizottságnak kezébe adja a kezdeményezés jogát a szerződés, az európai szerződések, kell legyen ebben logika, ha a bizottságé a felelősség, akkor ezzel élnie is kell. Tehát ő kell, hogy megfelelő formába öntse, jogi aktussá alakítsa ezeket a kezdeményezéseket. De hogyha van megfelelő formája, demokratikusabb formája ennek, ám legyen, akkor annak találjuk meg törvényes formáit. A fő érvem tehát az, hogy meg kell mondjuk az állampolgárnak az, az, az igazat, nem lehet túlzott várakozásokat kelteni az emberekben, azt mondván nekik, hogy a közvetlen demokrácia eszközét vették kezükbe, holott ez nem az. Egy-egy gondolat lehetővé teszi ugyan az eszköz azt, hogy európainak érezzék meg az emberek határon átnyúló módon élnek kezdeményezéssel, és fontos, hogy lássuk, hogy ilyen projektek és programok kovácsolják össze Európát. Igen, ez a valós értéke ennek, a, ennek az eszköznek, ezt ki is kell domborítani. Ám ez nem jelenti azt, hogy a szerződésekben lefektetett alapelvek és az erre támaszkodó teljes intézményrendszer és annak működése, valamint a közösségi joganyag eh, egyik pillanatra a másikra félredobható volna, és egy teljesen úgy eljárás megkerülhetné ezeket. Nem erről van szó tehát. És ezt azért világossá kell tegyük. Mindig arról beszélünk, hogy közelebb kell kerüljünk az állampolgárokhoz. Ez valóban méltó cél, Ám semmiképpen sem az vezet bennünket ide, hogyha, ha nem mondjuk meg az embereknek, hogy mire van lehetőség és mire nincs. Mielőtt a bizottság és a tanács képviselőnek átadom a szót, én nekem is lenne néhány megjegyzésem. Olaszországban, a hazámban elég jelentős a tapasztalat, nem csak a referendum tekintetében, ugye ebből nagyon sok van nálunk, hanem a népi jogalkotási kezdeményezések témájában is. Ami a befogadhatóság ellenőrzését illeti, véleményem szerint ezt a lehető leghamarabb meg kell tenni. A kezdetén nincs értelme, hogy útközben történjen ez. Tehát ne kelljen feleslegesen aláírásokat gyűjteni az állampolgároknak. Ez az én véleményem de ezt Mendez de Vigo kolléga szerinti feltételek szerint kell megtenni. Jó, dobjuk ki az Európai Uniót Franciaországból, vagy zárjuk le, szüntessük meg az Európai Uniót, tehát valamilyen korlátokat fel kell állítani a szándék tekintetében. Ami a számot illeti, aki egy népi, tehát az állampolgári kezdeményezés tekintetében a hetes szám, tekintetében. Ugye olyan kezdeményezésről van szó, szóval ne felejtjük, hogy egy millió, legalább egy millió állampolgárt kell felmutatni, méghozzá jelentős számú tagállam részéről. Ugye meg lehet beszélni, hogy legyen ez 7 vagy 5 vagy 6, minden esetre jelentős számú tagállamból kell, hogy az 1 millió aláerős összegyűjjön. De ez, tehát azt is jelenti, hogy több országgal kell, hogy kapcsolatban legyen ez a kezdeményezés hogyha hét ember összeáll, lehet ez hat vagy öt vagy nyolc, a számot megbeszélhetjük, de aki mondjuk mondjuk, hogy különböző államokból legalább tíz képviselőt nem tud összehozni, vagy lehet ez persze öt vagy hat, akkor az is már bizonyítja, hogy nem igazán komoly a kezdeményezés. A következő aspektus a személyazonosság kérdése. Ez elég jelentős probléma ahhoz, hogy komoly legyen a kezdeményezés, tehát komoly, tényleg komoly kell, hogy legyen a kérdés, úgyhogy mindenképpen el kell kerülni azt, hogy például valaki kétszer aláírhasson, ugye ezt nagyon könnyű lenne megtenni. Azt is el kell kérülni, hogy hamis aláírások legyenek, hogyha ellenőrzés nincs, ez is nagyon egyszerű megoldani. Úgyhogy valamilyen ellenőrzésnek kell lennie azért, hogy tudjuk, hogy ez az adott állampolgár tényleg komolyan, mert komoly a kezdeményezés, aláírja, ezt támogatja. Ezt szerintem meg kell oldjuk. Ha általános szabályt akarunk hozni, minden tagállamra érvényesen ez nehéz, erre vonatkozóan több tagállamnak van már tapasztalata, talán ezekre a tagállamokra kéne bízni az ellenőrzést, vagyis az aláírások és a kérelmek mögött álló személyek komolyságát. Meg kell nézni, hogy az egyes tagállamok ezt hogy teszik meg. Aztán, mi történik, ha nem jön össze az egymillió aláírás? Nem probléma. elképzelhető, hogy a parlament figyelembe veszi a kezdeményezés ennek ellenére is. Azt is meg lehetne határozni, ugye ma is már van petíciós jog, akár egy ember is petícióval élhet, tehát ezért azt is el lehetne képzelni, hogy azok a kezdeményezések, amelyek nem érik el az egymilliós aláírást, akkor ezeket petícióként vennénk figyelembe. Kor. Csak Ausztriában érvényes a 16 éves életkor, mint korhatár. Hogyha pártról lenne szó, vagy ha, ha szavazunk kellene, akkor 26 az egyhez a, az arány. Hát azért a 16 évben a életkort meghatározni számomra nehéznek tűnne, de erről is beszélhetünk. Most egy kérdésem és javaslatom lenne a szakértőkhöz is hogyha az állampolgári kezdeményezés témája a szerződések módosítása. Személy szerint én ezt nem látom, ebben nem látom a nehézséget. De a 225-ös cikk aspektusában ezt hogy tudjuk megoldani? ugye a parlamenti hatáskörre vonatkozóan elhangzott egy ilyen megjegyzés már. Ugye az állampolgárokat ösztönözni akarjuk arra, hogy tegyenek kezdeményezést. A parlament a 48-as EU szerződés cikk alapján szerződésmódosítást kezdeményezhet. Viszont az állampolgárokra vonatkozóan ez már nem szerepel, ez nincs megismételve, úgyhogy ez szerintem egy jogi korlát, és nem tudom, hogy hogyan lehet megoldani de ez inkább kérdés, amit a szakértőkhöz intézek. Elnézést, hogy olyan hosszasan beszéltem, mint hogyha ott ülnék ki önök között, de hát talán az elnöknek is joga van elmondani a véleményét. És most a bizottság képviselőjének adom meg a szót. Teréra képvi- úr, kérem, hogy mondja el a bizottság véleményét. Mário. Mário. Thank you very much, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm a nagyon érdekes vitát. Néhány ponton kommentálnám, három ponton kommentálnám mondandómmal az eddig hallottakat, a, a polgárok gondolata, a jogosultság vizsgálata és az aláírások, valamint a, a személyi szám vizsgálata. Az nem az Európai Bizottság találta ki, hanem már a parlamentben is megfogalmazódott a polgári, az állampolgári bizottság vagy testület felállításának gondolata. Érdekes lehet, mert ez úgymond korcsúsíthatja a folyamatot, garantálva azt, hogy a kezdeményezések valóban van európai vetülete, tényleg komoly témával bír. Így módon segítheti a folyamatot, és talán kicsit egyszerűbbé teheti a további vizsgálatokat. Ezzel kapcsolatban tehát rugalmasan állunk hozzá, érdeklődéssel fordulunk el az Állampolgári Bizottság gondolata felé. Persze megfelelő átláthatósággal kell, hogy működjön ez. Tudni kell, hogy ki vesz részt ebben a testületben, ki áll mögötte, de ez a Citizen Committee, mint olyan, nem rossz gondolat. Ami a jogosultság kérdését illeti, megint csak hangsúlyoznám, hogy ugyan lássuk, mi van az Európai Bizottság anyagában, és mi van a, a tanács anyagában. Nem egy cenzori rendszer felállítását célozza ez meg, hanem azt szeretnénk világosá, ezt szeretnénk világosá tenni, hogy az olyan ellenőrzés volna, olyan csekk, amit nem szubjektív módon alkalmaznánk, tehát objektíve konkrétan azt jelenteni, amiről szól, nem egy szenzori vizsgálat, hanem a komolytalan dolgok kiszűréséről. Például, hogyha, hogyha arról szólna egy petíció, egy kérés, hogy a, a képviselők kék-sárga zászlóval menjenek a plenárisra, vagy ilyesmi, hát akkor nyilván ezt ki kéne szűrni. Aztán Mendeze Vigo úr példájával élnék, hogyha egy olyan kezdeményezés születne, amely például a halálbüntetés bevezetését kérné, akkor ezt nem kéne, ezt nem, úgy viszont nem szabadna regisztrálni az Európai Bizottság weblapján, nem szabadna reklámozni, hiszen nyilvánvalóan ellentmondan az Európai Unió értékeinek. Persze meg kell vitatni, hogy van-e jogi alapja, vagy sem, egy ilyen kezdeményezésnek azonban nem szabadna a kezdetekkor regisztrálni és feltenni a weblapunkra egy olyan kezdeményezést, amely ellene mond az európai értékeknek. Mi így látjuk, de ez nem cenzori vagy, vagy politikai értékelése a kezdeményezéseknek. Nagyon sok figyelem övezte azokat a gondolatokat, amely szerint a jogosultságvizsgálatot a folyamat korábbi szakaszában kéne megejteni, hogy ne, ne gyűjön össze hiába a sok aláírás. Ezzel, ez irányban szívesen lépünk tovább, értjük azokat az aggályokat, amelyek megette állnak, és egy kicsit a tanács anyagában a kritériumokhoz még egy pótlogus is hozzájön, nem szabad regisztrálni, hogyha a nyilvánvalóan adott kezdem, és nyilvánvalóan a szerződések hatáskörén vagy joghatóságán kívül eső témát irány, céloz meg. Ez persze nem, ezen persze lehet tovább dolgozni a jogi alap tekintetében, hogyha valami nyilvánvalóan az Európai Bizottság hatáskörén kívüli kezdeményezés volna, erre vonatkozóan egyszerűbbé tehető a szabályozás. Példával hadd éljek. Képzeljük el, hogy a Európai Parlament a, hogy a pártok közötti felosztást, az Európai Parlament frakció felosztására vonatkozó módosítást javasolna. Ugye ezt először regisztrálnánk, a most a rendszer szerint, a javasolt rendszer azt után mondanánk meg a benyújtottnak, hogy erre nincs lehetőségünk. Ilyenkor lenne hatékonyabb, hogyha az elején elutasítanánk a regisztrálást is már, hiszen megmondanánk, hogy ez nyilvánvalóan kívül esik a bizottság hatáskörén, hiszen csak az Európai Parlament kezdeményezheti a székhelyek egységesítését. Nem a bizottság. Tehát az ele, a kezdetől fogva kell egy méreható a jogalapra vonatkozó vizsgálattal élni, ezt szeretnénk hangsúlyozni. Aztán az ellenőrzésekkel kapcsolatban igyekszünk kimaradni a, a parlament és a tanács közötti vitából. Néhány kommentárral élnék azért, azért, hogy világosát tegyem a kérdést mindenek előtt. Az ellenőrzések célja nem egyfajta, tehát sem, sem teljes körülvizsgált nem lehet, hanem inkább véletlenszerű. Tehát nem minden aláírást vizsgálnánk, hanem egy, egy véletlenszerű, randomizált vizsgálat történne. Aztán pontos tanék, nem az aláírásokat ellenőriznénk, senki sem ellenőriz az aláírásokat. Először is egy online anyagban nagyon nincs tényleges aláírás papíron, meg lesznek ugyan aláírások, de senki sem ellenőrzi ezek volt, a, tényleges voltát, hanem az adatokat. Ha tényleges személyhez kapcsolódnak az adatok, tehát létezik egy olyan személy, aki ebben a városban él ilyen néven, és ekkor született, akkor hát valószínű, nagy valószínűséggel ő írt alá. Tehát Tehát ilyen vizsgálatokról van szó. Aztán felmerül a kérdés, hogy mi alapján ellenőrizzünk. A tagállamok eddig úgy nyilatkoztak, hogy az egyetlen vizsgálati módszer a dokumentumokhoz kapcsolódó adatbázisokhoz kötődne, tehát a dokumentumokra vonatkozó referenciát vizsgálnák. Hát szakmailag nehéz lesz, de szívesen segítünk, és fontos, hogy a kezdetekkor már tisztán lássuk az egyes definíciókat. Azt hiszem, ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm. Most a Herbent úrnak adom meg a szót a tanács képviselőjének. Thank, thank you, President. Um... Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék reagálni az elhangzottakra, amit Sester úrtól hallottunk a múlt héten. Először is köszönettel tartozom a jelentéstevőnek, illetve a szakértőknek is, hiszen nagy mértékben hozzájárultak az európai kezdeményezésről szóló vitához. A belga elnökség osztja a parlament, illetve a bizottság azon ambícióját, mely szerint ezt a dossziét prioritásként kezelni, és az első év, illetve az év vége előtt első olvasor. Ezen kívül úgy gondoljuk, hogy állampolgárhoz közeli eszközt kell létrehozni. Ez egyértelmű a tanács álláspontjából is, június 14-i dokumentumra utalnék. Ugyanakkor, ahogyan az elnök úr is említette, illetve a bizottság képviselője is utalt erre, rendkívül fontos, hogy ezek a kezdeményezések hatékonyak legyenek, gyakorlati jellegűek és hiteles eszközei az állampolgári részvételnek. Ahogyan Mária Tranéro is rámutatott, vannak technikai jellegű kérdések, amelyekkel a tagállamoknak foglalkozniuk kell, különösen az aláírásokkal kapcsolatos adatok ellenőrzését illetően. Ezen kívül elmondanám, hogy kiváló volt az együttműködés a négy jelentéstevővel, a dosszié kapcsán, és várjuk a trialógus folytató, folytatását azzal a célral, hogy első olvasatban megállapodás szülessen az év vége előtt. Grazie. Mm, prima... Köszönöm. Mielőtt átadom a szót a válaszadás lehetőségére a két vendégnek és Gurmai asszonynak. Látom, hogy még további kollégák kértek szót, azért Bertidez elnök helyettes úr közben megérkezett, ezt szeretném mindenkinek a figyelmébe ajánlani, és nem akarom, hogy eltolódjunk a programmal. Mindenesetre akkor Messerschmidt kollégának megadom a szót. Uh, Rövid leszek, köszönöm elnök úr. Nem kaptam a kérdésemre választ. Sok formális és tartalmi előre szerepel a szerződésben, amely a bizottságot és másokat is korlátoz a kezdeményezési jog tekintetében, hiszen az aki kommunitár tiszteletben kell tartani akkor a bizottsági javaslatban miért nincsenek, nem csak hogy cikkekre nincsenek utalások, hanem kritériumokra, se értékekre vonatkozó utalások sincsenek -e. Tehát például fölmerült a, a halálbüntetés visszavezetés, hát gondolom a parlamentben azért nagy, a többség ezt ellenezte. De hát a szubszidiaritás elv, a proporcionalitás, az arányosság elve, az miért nem szerepel? Hiszen az, aki a szerződések jogi keretei között kell, hogy működjön mindez, a bizottság nem javasolhat bizonyos témákat. Akkor miért csak olyan korlátok szerepelnek itt, ahol olyan javaslatokat zárunk ki, amelyeknek az alapja ö, alapérték, és miért nincsenek egyéb kritériumok, amelyiket az Európai Uniónak alapban teljesítenie kell? Ez szerintem a fő aggály. Ö, Miért nincs utalás a cikkekre, hogy mit is értünk az értékek alapján? Ez a hatos cikk például a kártára vonatkozóan, hogy Mendes úr mondta, vagy a kettes cikk, ami az értékeket tartalmazna? Miről is beszélünk? Még egy megjegyzésem lenne. Mi van a hármas szakasszal? Ki milyen alapon értékeli a tartalmat? Köszönöm, elnök úr. Köszönöm. DAF képviselője szó. President, uh... Elnök úr, elnézést, hogy a vita elején nem voltam jelen, ám azért nagy öröm úgy üdvözöltem Szilvia Kaufmann és Jürgen Meyer-t sorainkban, akik korábban képviselőtársaink voltak. Régi csatákat vívtunk együtt egyre inkább hajlok arra a véleményre, amelyet a mi szerint a, az Európai Bizottság teljes mértékben kívül kéne maradjon a jogosultsági vizsgálaton. Nem hiszem, hogy helyén való, hogy az Európai Bizottság magát olyan helyzetbe helyezi, vagy őket olyan helyzetbe helyezik, hogy ők ítélik meg, egy kezdeményezés jogosult voltát, és ítélkeznek felől, hogy a folyamat végén politikailag szempontból megengedhető-e, vagy elfogadható ez a, az adott javaslat. Szerintem nem is túl nehéz, sem túl bonyolult eldönteni azt, hogy egy kezdeményezés vajon megsérti-e az LK szerződést. Én 15 perc alatt megmondom. Vagy a számítógépem szinte megválaszolja. Ha elküldik. Ez nem igényel különösebb tudományos hátteret. Pusztán az kell hozzá, hogy valaki értelmezni tudja az európai integráció mikéntjét, illetve az Európai Uniós intézmények hatáskörét. Az, hogy kidolgozunk egy aprólékos ö, ö, mechanizmust, akár egy bölcsek tanácsát felállítva, akiket biztosan hatalmas fizetéssel jutalmaznánk egy haszontalan munkáért, vagy hogy az Európai Bizottság már a folyamat elején hatalmas szerepet kapna, bizony hibás megközelítés volna. És elviekben sem hiszem, hogy szükség volna erre. Cassiniz, Cassini úr nagyon gyakorlatilag, pragmatikusan írt el az olasz rendszert, és biztosan sok, mert Mickey Mouse, Mickey Jagger aláírás születik, születhet, meg, meg dupla aláírások, ám végső soron ez nem sokat nyom alatban, ha mondjuk az aláírások egy negyede ilyen Mickey Jagger aláírás, még az sem perdöntő. Az, hogyha egy téma egy millió embert foglalkoztat, és ők tényleg jogalkotási kezdeményezéssel szeretnék élni, akkor az intézményeknek bizony kötelessége, hogy ezt figyelembe vegye. és az is fontos, hogy mi ne legyünk nagyon túlpedánsok vagy bürokratikusak, hanem ezen kötelezettség fényében egy rugalmas megoldást találjunk. Kérdésem is volna a költségvetéshez kapcsolódó, ha olyan kezdeményezés születik, amely a kiadások csökkentését vagy növelését ö, célozná meg, ez a több éves pénzügyi perspektíva megsértését jelentené, akkor ezzel mi a teendő, ha ilyen e-mailt kaptam egy állampolgári csoporttól, akik ezt szeretnék, hát erre jó lenne iránymutatás a jelentéstevőtől, illetve a korábban tapasztalatot szerektől, hogy ilyenkor mi a teendő a költségvetés módosítására irányuló kezdeményezések ügyében. Hiszen azt hiszem a pénzügyi kérdések a jogosság köréből kizárhatók, de ezt mindenképpen ezzel kapcsolatban állást kell foglaljunk. Mint jól tudják, az Európai Parlament választási reformjára vonatkozóan éltem javaslattal, választójogi hatáskört ért tettünk a páneurópai választókörzetre vonatkozó szavazatok tekintetében. Önök szerint egy ilyen független választójogi hatóság vagy testületre vonatkozóan születhetne-e javaslat annak érdekében, hogy ez is vizsgálja egy állampolgári kezdeményezés hiteles voltát. mert ezzel is azt szolgálnánk, hogy az Európai Bizottság szorongató karjaiból kiszabadítsuk ezt a dolgot, ami mindenképpen helyén való cél volna. Akkor most megadom a válaszadás lehetőségét, sajnos már nincs túl sok időnk. Akkor kérem a szakértőket, hogy reagáljanak, Mojo, Mayer úr és Kaufmann asszony. Äh, Először szeretném megköszönni a sok izgalmas hozzászólást, és az első olvasat, ahogy hallottam, az első olvasat ez év vége előtt lezárul, tehát hét és fél évvel azután, hogy az Európai Polgári Kezdeményezés ügyét a konventben felvetettük és érvényesítettük, de hát Isten malmai lassan őrölnek azért végül is megőrlődött ez a dolog. Cassini úrral osztom azt a gondolatot, hogy a folyamat kezdetén kellene a jogos, jogosultsági vizsgálatot megejteni, ezért mondtuk azt, hogy 5 vagy legfeljebb 10 aláírás összegyűlte után már meg lehessen vizsgálni, a jogosultság is aztán lehessen regisztrálni. Inigo Mendez de Vigo barátom már az alkot, a konvent elnökségében is kisebbségként támogatta az általam benyújtott kezdeményezést, és igaza van abban, hogy a képviseleti demokráciát nem ássa, nem áshatjuk alá, sokkal inkább szélesítjük azt egy nagyon fontos elemmel, és ami az olyan érték, az európai értékek ellen szóló dolgokat illeti, mint mondjuk a halálbüntetés bevezetése, és ezzel kapcsolatban minden ott áll abban a dokumentumban, amelyet együtt dolgoztunk ki az első konvent során, azaz az alapjogi kartában, az a kettes vagy a hatos cikk, kell nem vitatkoznék az európai az ekesződésben, hanem az alapjogi kartát állítanám a, a vita középpontjába, hiszen az az, az okmány, ami az Európai Unió érték rendjét meghatározza. Andrew Duff mondotta, hogy ki, ki, ki, kivenné az Európai Bizottságot a jogosultsági vizsgálat köréből. Meggondolandó az javaslat, annál is inkább, mert az Európai Bizottság ilyen esetben egy kettős szerepbe kerülne. Egyrészt döntene a jogosultságról, aztán meg politikai döntést kellene hozzon arról, hogy vajon egy, egy kezdeményezést támogat, és fennáll a veszély annak, hogy már a jogosultság vizsgálat során érvényesül a második érdekkör. A bölcsek tanácsával kapcsolatban elfogadom a támogató véleményeket, ám ha igen mond a jogosultságra, akkor az vég, végleges igen kellene, hogy legyen. A nem viszont az Európai Bizottság által is második vizsgálatot kívánna meg, hiszen annál is inkább, mert az Európai Bíróság elé mehetne a nem döntés. Azonban az igen döntése a bölcsek tanácsának kikezdhetetlen és végleges döntés kellene, hogy legyen. Felmerültek kérdések, még három négyre válaszolnék röviden, hogy egyrészt a, a kezdeményezők támogatóinak ö, ö, személye mikor, van, mikor vállal átláthatóvá? Nos, a regisztráció idején hiszen a regisztrá... ha megfelelő számú aláírás gyűlt össze, akkor a regisztráció esetén válna nyilvánvalóvá, vagy, vagy, vagy nyíltá, hogy kik támogatják a kezdeményezést, akár anyagilag is. Aztán az egyes aláírások hitelesítése és vizsgálata vonatkozóan fontos, hogy ne legyenek széttartó szabályozások az egyes tagállamokban. Ez, ez egy okos szél, ám ha a tanásban nem jutna sikerre ez a gondolat, akkor az Európai Parlament kell világosan megmondja, hogy mi a célja. Például az, hogy a, a személyigazolvány számát, vagy a TB igazolvány számát meg kell adni, ezt feltétlenül törölni kell ilyen esetben, ám alapvetően mindenkinek megvan a az aláírásra. Az alap, a jogi alap megadása a hetes pont alapján ezt is túlzott követelésnek tartom. Mindaz, aki kezdeményezést akar indítani, azonnal jogi tanácsadás ta, jogászra volna szüksége. Ez egy felesleges megkötés, hogy pontosan meghatározza a benyújtó azt a jogalapot, mely alapján kezdeményezéssel él. Ez túlzott követelés szerintem. Ugyanakkor a kezdeményezés tárgya lehet a kezdeményezés továbbfejlesztése. A kezdeményezés a 14. cikk 4-es pontja szerint, amely a szerződések végrehajtására törekszik, ugyanaz, mint amelyet egyébként elmondtam szó szerint ugyanígy a konventben is. A 225-ös cikk az Európai Bizottság munkamódszeréről szól. Ezzel ugyanaz a szó használat szerepel a két ö, szövegben. Az Európai Bizottság tehát maga is kezdeményezheti ö, a szerződések módosítását. Ez a 48-es cikkben áll. Azonban, ha a parlament a 225 cikk szerint utat választja, akkor pontosan azt teszi, amint egy polgári kezdeményezés, amely azt követeli, hogy az Európai Bizottság fogalmazza meg ezt a kezdeményezést. Tehát teljesen egyenrangú dolog a, a, a, az Európai 14. cikke szerinti, meg a 225-ös cikk szerinti az Európai Parlament, tehát a polgári kezdeményezések között egyfajta egyensúlyt teremt, ez felveti azt az alapvető kérdést, hogy vajon nem tartozik -e egy eleven demokráciához az, hogy magát is tovább tudja fejleszteni, akár ö, alapszerződéseit is módosítva. módosítva. Ha pedig egy ilyen kezdeményezés születik, akkor tudnunk kell, hogy a 48-as cikk végső soron minden 27 tagállamban lehetővé teszi ezek ratifikálását. Ezt fontos, hogy azt is persze tudják az állampolgárok, hogy vannak olyan kezdeményezések, amelyeket nem fog minden 27 tagállam aláírni, ratifikálni. Például az Európai Parlament székhelyét illető jó példa Franciaország sohasem fogja ratifikálni, hogy egy helyen legyen, Brüsszelben legyen a székhely. Ezeket jó előre tudni, akár a polgári kezdeményezések kapcsán is. Ám, hogy a jelentéstevő is mondotta, és ahogy olvasható a bizottság és a tanács anyagában is érdekes, hogy a kezdeményezések témája ne álljon a szerződések hatáján kívül. A szerződések módosítása a 48. cikk szerint a szerződések hatáskörén belül van. Ez, ezen már el lehetne gondolkozni, ám itt megállok. Szilvia Ivon Kaufmann javaslata az, hogy egy új eljárást, vagy az Európai Parlament házszabályának módosítása révén a szerződések módosítására vonatkozó polgári kezdeményezéseket a parlamentnek lehessen benyújtani. Ez jó gondolat, de nem alternatíva, tudnék a polgári kezdeményezés meg kell tartsa ezt a lehetőséget, hogy a parlamenthez vagy a bizottsághoz forduljon. Tehát ez kiegészítve lehetne az Európai Parlament ilyen jellegű hatáskörét vagy feladatát meghatározni, azonban ez nem váltja ki ezt az eredeti jogosultságot. Tehát szerintem ez magától értetődő. A szerződésekben pedig nagyon sok konkrét politikai dolog van, ami a, ami a régi szerződésekből került átemelésre, és most az Európai Unió módsz, munkamódszerét határozzák meg. Nagyon sok európai polgári kezdeményezést lehetne ezek alapján elutasítani. Fontos azonban, hogy ne legyenek tabuk, hogy azt a meggondolást kövessük, hogy az állampolgárok számára határon átnyúló módon lehetővé tegyük, hogy az európai intézmények működésével kapcsolatban is éljenek kezdeményezéssel, ne lehessen ezt politikai alapon elutasítani. A döntés ezért fontos, hogy a döntés vonatkozó hatáskör a, vagy a bizottságnál van, de az fontos, hogy ne a folyamat kezdetén állíthasson politikai szempontból akadályokat a folyamat elé. Nem szabad tehát ilyen feltételeket megengednünk, amely alapján a bizottság már a folyamat kezdetén politikai meggondolásokból elutasíthatja a kezdeményezést. Az pedig, hogy létrejön egy olyan tanács, olyan bölcsektanácsa, amely egyfajta tárgyaló partnere a, a szervezőknek, és a legfontosabb, hogy a lehető legfelhasználó barátabb, a polgárokkal leginkább baráti módon állítsuk fel a szabályokat, a lehetőleg rugalmasabban segítve ezen polgári kezdeményezések létrejöttét, és nem akadályozva azokat. Ja, vielen Dank, Herr Wolf. Köszönöm, elnök úr. Számomra is rendkívül izgalmas volt az eszmecsere, és örülök annak is, hogy az egyes pontokkal kapcsolatban különféle vélemények fogalmazottak meg és azok az a képviselőtársai, amelyekkel régóta együttműködöm, kezdem itt a sort Andrew Duff barátommal. Ugye a kezdeményezés a, a bizottsághoz intéződik, ugye az Európai Bizottság bír a kezdeményezés monopóliumával, a jogalkotási kezdeményezés monopóliumával, és ez nem változik akkor sem, hogyha az Európai Parlament a címzetje egy kezdeményezésnek, akkor is meg kell vizsgálni a jogi alapokat, és szerintem az Európai Bizottságot nem szabad felmentenünk ezen alapvető felelőssége alól. Persze az is teljesen világos, hogy jogosági vizsgálat során csak tisztán jogi vizsgálatot szabad megengedni, semmiképpen sem politikai értékelés kell, hogy szülessen a bizottság részéről. A jogi vizsgálat pedig világos alapokon kell álljon, és itt az a kiegészítés, amely a tanács bővítette ki a bizottság javaslatát, jó irányúnak tartom, hiszen kimondja, hogy az európai szerződések hatáskörét kell, hogy vizsgálja, illetve azt, hogy az Európai Unió értékei, a kettes cikk szerinti értékeinek megfelele a kezdeményezés. Egy nagyon világos jogi tesztet jelent a, jogi alapok vizsgálatát illetően, és akkor a különféle aggályok, amelyeket például a Söpflin kollégám fogalmazott meg, hogy illetve azok a példák, amelyeket felhoztak, de Vigo kollégám például a halálbüntetéssel kapcsolatban, hogy nyilvánvalóan nem a bizottság asztalára tartozik ennek vizsgálata, nyilvánvaló, hogy ez nem az alapjogokat sérti, és így nem jogosult. Tehát ez a fajta populizmus így módon kiszűrhető. Aztán különféle kérdések merültek fel a társ jelentéstevő Gerhard Hefner részéről, amely röviden reflektálnék, hogyan lehet megakadályozni azt, hogy valaki többször írjon alá egy kezdeményezést. Szerintem nagyon jó a szabályozási javaslat a e tekintetben. A hármas melléklet, azaz a nyomtatvány, vagy a formanyomtatvány gondolata, illetve a hetes pont, itt ugye megerősíti az aláíró, hogy aláírt, ez az a bizalmi alap, amelyből ki kell, kiindulhatunk, ki kell indulnunk. Ami pedig a finanszírozás átlátosságát illeti, a bizottság javaslata helyén való. Lehet persze még gondolkozni afelől, hogy elégséges-e egy polgári kezdeményezés esetén csak a jogosultság vizsgálatokor megvizsgálni a pénzügyi átláthatóság kérdését, mert eláll, előállt olyan helyzet is, hogy az másfél évig gyűjtögetik az aláírásokat, és ekközben ugye a nagy, nagy vállalatok esetleg mögé állnak egy-egy kezdeményezésnek, nem az elején, hanem mondjuk amikor már, már jól halad, hát akkor azt hogyan vizsgáljuk? Nem volna fontos, hogy a folyamat egészében a pénzügyi átláthatóság szempontjait érvényesíteni lehessen. Erről el kéne gondolkoznunk, mert most, amit mondottam, a pénzügyi átláthatóság vizsgálatát csak az elejére, a folyamat elejére koncentrálná a szabályozás. Hogy mit kéne tudnunk az aláírókról, erről is sok kérdés született. Világos a nevet, a címet, születési adatokat, állampolgárság, aláírás. Ennyi elég. Személyigazolvány szám féle nem kellene, hiszen úgysem találunk senkit, aki ugyanolyan néven, ugyanazon címen, ugyanazon születési dátummal élne, tehát ezek az adatok éppen elég, hogy, hogy beazonosítsanak egy-egy személyt. Aztán azt lehet szúrópróbaszerűen vizsgálni, és ha utolsó megjegyzésem Browns kollégámhoz szól, miszerint ez nem közvetlen demokráciát jelent, hanem ez csak petíció, egy új nevű petíciós eszköz volna mindez. Hát éppen nem ezről van szó. Igen, igen, nagy a különbség a petíció és az polgár. És az EPK célja éppen az, hogy az állampolgárok a jogalkotási kezdeményezésekre vonatkozóan ugyanolyan jogosítványjal bírnak, mint az Európai Parlament. Ez egy előrelépés az európai polgárok jogosítványainak bővítésében. Teljesen más ez az eszköz, mint a petícióra való jog, amelyet a szerződésekből már ismerünk. Ennyire szorítkoznék, elnök úr, az idő rövidsége miatt. Még egyszer köszönöm, hogy meghívtak, és nagyon sok sikert kívánok a jogalkotási folyamat lezárásához. Köszönet a szakértőknek. Akkor az első fázist Gurmai képviselőasszony lezárásával, hozzászólásával zárjuk le. Szeretne néhány szót szólni? Röviden. Köszönöm. So, dear colleagues, Kedves kollégák, meg vagyok győződve arról, hogy nagyon fontos volt ez a mai ülés. Szilvia eljött a közmeghallgatásra is, és be kell, hogy lássam, hogy nem csak az idő talált arra, hogy részt vegyen ebben a munkában, hanem, hanem tényleg nagyon sok kezdeményezéssel élt, és én pragmatikus vagyok, úgyhogy nagyra értékelem ezeket a kulcsfontosságú pontokat, az összeszedett prezentációt, és ez nagyban segíti az én munkámat is. Ugyanez érvényes Jürgenre is természetesen, és nagyra értékelem, hogy komolyan vették a kérdést, Természetesen minden nemzeti parlamentben, ahogy egyébként a múlt héten volt is egy ilyen ülésünk, minden nemzeti parlamentnek le kéne folytatnia a vitát erről a kérdésről. Most próbálunk természetesen egy jó jelentést előkészíteni, egyébként Gerard is itt van a teremben, ő is komoly partner a négyes csapatban. Meg vagyok győződve arról, hogy egy tanulási folyamatot élünk, és természetesen a felülvizsgálat nagyon fontos, ahogy nagyra becsült magyar képviselőtársam mondta, igazából nem tudjuk, hogy mi fog ebből kijönni. Beugrunk a medencébe, és nem tudjuk, hogy milyen mély a víz. Egy sor kérdés még nem tisztázódott. Meg vagyok győződve arról, hogy nagyon jó gondolatok hangzottak el, tovább fogunk ezen dolgozni. A bizottság és a tanács jelenléte nagyon fontos. A teljes folyamat során nagyon jó volt az együttműködés velük, ez is támogatja azt, hogy a bizottsági november 8-a vitát követően, illetve utána a plenárison, első olvasatban a vitát és a szavazást követően remélhetőleg jó eredményre fogunk jutni. Azt is eh, egyébként fontosnak tartom, hogy mindegyik partner flexibilis, hogy a legjobb konszenzus tudjuk eh, kihozni ebből. És természetesen eh, magunkat is szeretném emlékeztetni arra, hogy ahhoz, hogy az állampolgári kezdeményezés valójában működjön hosszú távon. Ez egy kötelesség részünkről az állampolgárokkal szemben. Már majdnem egy év eltelt, amióta a Lisszaboni szerződés hatályba lépett, és teljesen jogosan az állampolgárok részéről fölmerül az igény, hogy miért nem tudják még mindig használni ezt az eszközt. Ezért nagyon nagy a felelősségünk. És örülök, hogy itt ül mellettem az egyik spanyol kolléga, és a másik is itt van a teremben, úgyhogy a trió nem csak a belga elnökség, amely nagyon jól működik, hanem a spanyol elnökségnek is szeretnék köszönetet mondani, hiszen nagyon jól előkészítették a témát, és fontos volt számukra is, hogy a munkadokumentum elkészüljön. Ez június 22-ére kész is volt, ez nem véletlen. És itt a bizottságban is vita folyt arról, hogy ki kapja meg a jelentést. Hát én kaptam meg, úgyhogy a petíciós bizottságban is fontos, hogy másik két pár tudott csatlakozni a kezdeményezéshez, ezért is mondtam, hogy nagyon jó, hogy, hogy egy erős konszenzus ki tudunk így alakítani magam részéről még annyit mondanék, hogy tényleg dolgozunk azon, hogy ez megfelelően alakuljon, és lehetőleg az első olvasatban lezárolhasson, és ezt követően 2011-től már működőképes legyen ez a lehetőség ahhoz, hogy széles körű konszenzus kapjunk az Európai Parlamentben a frakciók részéről, és az Európai Intézmények részéről ez nagyon fontos. Ezért mind a négyen nagyon nyitottak vagyunk további hozzájárulások tekintetében a nemzeti partnerek részéről, és természetesen a képviselők részéről is, akik ezzel élni kívánnak. Ne felejtjék, hogy nem akarjuk a, a sürgős lezárás érdekében feláldozni az érdemi kérdéseket, hiszen nagyon fontos ez az állampolgár számára, hogy megértsék, hogy mi ő miattuk dolgozunk. Elnök, köszönöm. Tényleg szeretnék nagy köszönetet mondani a szakértőknek, az előadónak. Térjünk át a következő napi rendi pontra. A Mártinez elnök helyettes már rég megérkezett, sőt elnézést kérek tőle, mert 11-től kezdődött volna az ő témája de hát megértheti, hogy nem tudtam elfolytani a vitát. Következő napirendi pont, fejlemények a kozákban. A parlamenti delegációk képviselői, akik a kozákban részt vesznek, a kozákos ülést követően beszámolnak a bizottságunknak arról, hogy mi történt, és bemutatják, hogy a következő kozekülésen milyen témákról fognak beszélni. A legutolsó kozekülés Madridban volt, a következő itt lesz Brüsszelben, ugye 25 vagy 26-án, októberben. Úgy gondolom, hogy hasznos, hogyha meghallgatjuk Mártin ezt elnök helyettes urat, főleg egy olyan időszakban, amikor érdemes tisztázni a koszaknak a funkcióját. Ez kicsit átalakult, úgyhogy lehet, hogy érdemes újra elolvasni a protokollt, az egyes protokollt, hiszen a tízes, cikkek, a tízes cikk fogalmazza meg a kozaknak a feladatait, elég széles körű feladatai vannak. Én új ember vagyok ebben a témában. Stockholma, tehát Madridel csak Stockholman voltam részt ilyen ülésen. Mindenesetre az a benyomásom, hogyha egy pontot megvizsgálunk, például, hogy ez Stockholmban történt, hogy mintavétel alapján megvizsgáljuk, hogy hogyan működik a szubszidaritási rendszer, ez talán nem a megfelelő munkamódszer, már csak azért is, mert általánosságban kell ellenőrizni a Uh, Úgyhogy pontosan meg kell határozni, hogy mi legyen az új funkciója a Lisszaboni szerződés követően a kozáknak. De nem akarom elvenni a hozzászólás lehetőségét, tehát is adnám az ott Mártinez kollégának, jelentős tapasztalattal rendelkezik ebben a témában, úgyhogy kérem, hogy mutassa meg a legutolsó kozákülésen elhangzott témákat, és hogy mi lesz a következő ülésen, illetve hogy neki mi a véleménye a kozák jövőjéről. Köszönöm. Presidente, gracias a todos ustedes y no, no hay que preocuparnos porque a mí me ha fascinado bastante el... Köszönöm szépen, elnök úr. Ne aggódjon a késedelem miatt, hiszen nagyon is lenyűgözött a polgári kezdeményezéssel kapcsolatos vita. Véleményem szerint az egyik előttünk álló probléma az az, hogy nem tudjuk kellőképpen elmagyarázni az állampolgároknak, hogy mivel is foglalkozunk. Egy egész oldaljas cikket írtam az egyik újságba az európai kezdeményezés kapcsán, hiszen hogyha elefántcsontoronyban dolgozunk, nem magyarázzuk el, hogy lesz egy ilyen eszköz, ha csak befelé fordulunk, akkor nem sikerül ezt az eszközt majd kihasználni, tehát lenyűgözött a vita. Először is köszönöm szépen az Alkotmányügyi Bizottságnak a meghívást, amely arra vonatkozott, hogy mutasson be a legutóbbi fejleményeket a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament között. Magyarázzam el, hogy a kozakban hogyan is halad a munka. Nos, szeretném nyilvánosan leszögezni, hogy mennyire nagy öröm számunkra, hogy Cassini elnök úrral együttműködhetünk ilyen szoros formában, hiszen szimbiózisban működünk, soha semmilyen problémánk nem volt, teljesen sima és zöggenőmentes az út, amely nagy öröm számunkra. Azt hiszem elmondhatjuk, hogy jó ütemben haladunk az, a, azóta, amióta a szakbizottság elnöke, a büró és a parlament megállapodott abban, hogy ilyen formában fogunk együttműködni. Cassini úrral karöltve a Európai Parlament hatfős delegációját a COZAK ülésre közösen fogjuk elnökölni. 20, október 24 és 26-a között kerül majd sor erre az ülésre. Schmidt úr, Macmillan Scott, Beres, Peres asszony mind ott lesznek majd ezen az ülésen, illetve a néppárt egyik képviselője, akinek a személyét még jóvá fogják hagyni. Nagyon fontos ülésről van tehát szó. És a belga parlament két kamarája is nagy mértékben összpontosít erre az ülésre, bizonyára sikeres lesz majd az. Föl kell ismernünk, hogy az ülés során ott lesz a bizottság elnöke, a tanács elnöke, Van Rompuy úr és Barózó úr, illetve három napi rendi pont szerepel, amelyből kettő közvetlenül érinti a nemzeti parlamentek, illetve az Európai Parlament viszonyát. Ahogyan azt a Lisszaboni szerződés előirányozza. Tehát a védelmi és biztonsági parlam, politika a parlamenti ellenőrzéséről beszélünk, illetve a kozak jövőjét fogjuk megvitatni, az új politikai, illetve jogi mm, alapok, azaz a Lisszaboni szerződés alapján. Lesznek még más fontos témák is, például a fenntartható fejlődés, illetve az Európa 2020-as stratégia. Természetesen ezen kérdésekben is kíváncsian várjuk a nemzeti parlamentek véleményét. Nézzük akkor az első kérdést, ez pedig a parlamenti ellenőrzés a védelmi és biztonsági politika, politikát illetően. Egy érzékeny kérdésről van szó. Jó pár olyan nemzeti parlament van, amely amely a parlamenti a parlamenti gyűlés, tehát a Nyugat-Európai Uniós ülés kapcsán aggodalmának ad hangot. Nem tudják, hogy a Nyugat-Európai Unió képviselve lesz-e, avagy sem. Hogyha ez nem működik, ez az unió, akkor milyen lépésekre kerül sor? Nagyon sok volt Nyugat-Európai Uniós képviselő is ott lesz, Tehát kérdés, hogy milyen összetételben vesznek majd részt ezen az ülésen, kik vesznek részt a Nyugat-Európai Unió részéről. Azt hiszem, hogy mindig érdekes meghallgatni az emberek véleményét, akár jelenlegi, akár volt képviselőről legyen szó. De nagyon sok nemzeti parlament fölteszi a kérdést, hogy az Európai Parlament e az a testület, amelynek át kellene vennie a parlamenti ellenőrzés stafétabotját a KVBP kérdésében. És azt hiszem, hogy ez az aggodalom, ez megalapozott. A nyugat-európai parlamenti közgyűlés eltűnésével ez a kérdés fölmerül. Meg kell vitatni nyitott formában, előítéletek nélkül. Hogyha valamilyen eredményt kívánunk elérni, akkor elő kell készíteni a vitát minden oldalról, ez mindenki érdekeit szolgálja. A delegáció egy kérdőívet küldött a nemzeti parlamenteknek azzal a célnal, hogy a kozak vitát előkészítsük. A három napi rendi pontra tér ki ez a kérdőív, tehát a KVBP ellenőrzése, a kozak jövője, ezek vannak benne a kérdőívben. És most történik a kérdőívre adott válaszok elemzése. A válaszok pedig azt mutat, szépen akarok fogalmazni, hogy nagyon eltérő véleményen rendelkeznek a nemzeti parlamentek. Sőt, van olyan ország, ahol a különböző kamarák is másképp gondolkodnak egy adott országon belül. Tehát nem csak 27 tagállam parlamentje van a kozakban, hanem mintegy 48 parlamenti kamara létezik, és itt akár még egy országon belül is eltérő véleményen vannak a képviselők. Tehát a javaslatok is nagy mértékben különböznek egymástól, még a koszak jövőbeli szerepét illetően is, hogy hányan vegyenek részt a delegációban, milyen gyakran történjenek ülések, és az Európai Parlament milyen formában vegye ki a részét a folyamatokból. Az egyik fölmerülő opció az volt, hogy az ellenőrzés, a felülvizsgálat szerepét a közös kül- és biztonságpolitika, illetve a védelmi és eh, biztonságpolitika eh, tekintetében azonosítani kéne, hogy kivégzi ezt az ellenőrzést. Eh, vannak olyanok, akik a koszakra ruháznák ezt a feladatot, de ezek a vélemények kisebbségben vannak, azt kell, hogy mondjam. Jelenleg kisebbségben van ez a vélemény, hiszen még a parlament nem tartott vitát erről a kérdésről. Lehet, hogy a végén majd ők, ezek a hangok kerülnek többségben. Vannak olyan parlamentek is, amelyek még nem adták közre véleményüket. És ez is fontos kitétel, hiszen amikor ilyen ülések történnek, akkor a saját parlamenti véleményünket hozzuk a vitához. Viszont nagyon gyakran előfordul, hogy a nemzeti parlamentek bizonyos testületeknek vagy egyéni képviselőknek a véleményét mondják el, de csak ritkán osztanak meg velünk egy olyan eredményt, amely széles körű és alapos vita végén született. Az Európai Parlament is beküldte a véleményét, és ezt a véleményt elfogadta a külügyi és védelmi bizottság kibévített elnöksége, ezért egy objektív álláspontot képvisel az új szerződés értelmében. Nem gondolnánk időszerűnek egy új struktúra létrehozását. Véleményünk szerint az Európai Parlamentnek kell lennie a parlament közi viták fórumának a jövőben, bár vannak ezen a területen olyan kérdések, amelyek még nyitottak. Brock úr nagyon fontos szerepet játszott, és megosztotta velünk javaslatait, illetve a múlt hét során az AFET, illetve a SZEDE bizottságok a nemzeti parlamentekkel meghallgatást szerveztek. Ennek egyértelmű eredménye az, hogy Elemezni kell a nemzeti parlamentek hatáskörét és erejét, és meg kell győződni arról, hogy nem születik demokratikus deficit, nem lesznek hiátusok, Ebben a vitában mindenképpen az a feladatunk, hogy csökkentsük a kialakult feszültséget, hiszen erre láttunk példát a koszakülés során. Meg kell nézni a szöveget magát. A protokoll 9. cikkeje kimondja, hogy közös delegációt fog állítani a bizottság, illetve a parlament, és ez a kiinduló pont. A delegációnknak ebben a szellemiségben kell kialakítania az európai parlamenti reakciót, a belga javaslatot, és, javaslatra, és elő kell készítenie a kozak következő ülését. Teljesen nyíltan beszélek önökkel, őszintén. Véleményem szerint nem számít, hogy mekkora a delegáció, hiszen a delegációnkban olyan emberek vannak, akik nagy szaktudással rendelkeznek, Mendes de Vigo, Andrew Duff, Haregi úr és Cassini elnök úr többek között. Bizony előkerülhetnek olyan helyzetek, olyan szituációk, amelyre jó felkészülni. Fontos az Európai Parlament és Nemzeti Parlamentek együttműködése tekintetében mindenképpen fontos, hogy legyen egy bizonyos orgánum, egy bizonyos szervezet, ahol a nemzeti parlamentek egyeztetni tudnak, határozni tudnak és teljesen őszintén úgy gondolom, hogy nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy 40 szereplő legyen az egyik oldalon, és csak egy a másik oldalon. A kozák működése, ahogy ezt a legutóbbi ülésen is tapasztalhattuk. Igazából a nemzeti parlamentek koordináló testülete a kozák. Ugye ott van az Európai Parlament is, de Madridban, és aztán Brüsszelben ugye ott lesz Fán Rompuy ott lesz Barroso elnök úr, és ők fognak a nemzeti parlamentekhez fordulni. Természetes, tehát logikus, nem az Európai Parlamenthez fognak fordulni, hanem közvetlenül a nemzeti parlamentek képviselőihez. Az Európai Parlament képviselete ezeken az üléseken, vagy az ilyen ülésen valójában egy kicsit furcsa, sőt néha kellemetlen is, hiszen igazából ott van egy magas szintű képviselő, egy személy, magas szintű kép, személy, aki felszólal, utána százszor elmondja a felszólásában, hogy a nemzeti parlamentek így, a nemzeti parlamentek úgy, az Európai Parlament képviselője ott üldögél, és követi az eseményeket. Aztán persze, ha szavazásra kerül sor, hogyha a következtetésekről vagy ajánlásokról kell szavazni, akkor már tényleg teljesen kisebbségben szorul az európai parlamenti képviselő. A közlemények és az ajánlások igazából szimbolikus jellegűek, de ezzel senki nem foglalkozik. Aztán amikor politikai döntésről van szó, akkor már mindenki érdeklődik a kérdés iránt. Igazából az a benyomásom, hogy elég, hogyha csak két-három nemzeti parlamenti képviselő ott van, és egymás ellentétes dolgokat mondanak, akkor a többi nemzeti parlamenti képviselő a csoport szolidaritás miatt csöndben marad, az Európai Parlament védi az állásfoglalását, így igyekszik elkerülni a károkat, és aztán valójában egy olyan dokumentum kerül elfogadásra, amit az Európai Parlament is aláír, de hát több alkalommal gyakorlatilag olyan dolgok szerepelnek ezekben a szövegekben, amelyik nem írhatna alá az Európai Parlament. Például egy van olyan nemzeti parlamenti legitim téma, amit az Európai Parlament nem ellenjegyezhet. Például egy intézményi dokumentum, vagy egy intézményi kérdés esetleg a demokráciát fenyegetheti. Az Európai Parlament több hatáskört szerez. Az eljárások, az európai építkezés demokratikusabbá tétele 50 éven keresztül az Európai Parlamenti kompetencián alapult. És abszurd, hogy legyenek olyan nemzeti parlamentek, amelyek szerint, hogyha mi több hatáskört kapunk és ellenőrzési lehetőséget a tanácson, pedig ez a helyzet, ugye hogyan lehetne ellentétes a helyzet, ugye növekedtek azok a területek, ahol egy döntési jogunk van. Tehát nagyon sok plusz hatáskört szereztünk, plusz kompetenciát szereztünk. De vannak olyan nemzeti parlamentek, melyek szerint ez csökkenti az európai építkezés hatékonyságát, mert mostanáig a nemzeti parlamenteknek monopóliuma volt a bizottságban és a tanácsban. Legalábbis így gondolják, persze nem így volt, mert igazából ők a kormányokat tudják ellenőrzés alatt tartani, de magát az európai tanácsot nem tudják ellenőrzés alatt találni, tehát ez egy hibás benyomás a részükről. Itt viszont egy új európai parlamenti kompetenciáról van szó. Ezt nem szabad elfelejtenünk. Van, amikor valaki azt mondja, hogy ez most nem fontos, úgyis kisebbségben marad az Európai Parlament az állásfoglalásával. De hát sokszor megállapíthattuk, hogy vannak kisebbségi állásfoglalások, de ezeket nagyon lelkesen támogatják, és aztán a nemzeti parlamentek nagy része csöndben marad, a folyosón azt mondják, hogy persze velünk értenek egyet, de aztán meg ellenünk szavaznak. És akkor mi mit csinálunk? Próbáljuk minimálisra csökkenteni a kárt, megpróbáljuk, és aztán ellentmondásos lesz ez az állásfoglalás. mert egyébként pedig olyan következtetést írunk alá, ami a tényleges állásfoglalásunkkal ellentétes. A jövőben Folytathatnánk a kozák működését úgy, mint eddig, eddig jól működött, lehet, hogy integrálni kell, ki kell egészíteni. Minden esetre egy dologban határozottan kell, hogy fölépjünk, a színi elnök úr, koordinásra van szükség a nemzeti parlamentek tekintetében. Az Európai Parlament ott lehet, nem lehet ott, ott lehet megfigyelőként, de a nemzeti parlamenteknek lehetővé kell tenni azt, hogy legitim módon döntést hozzanak. nem lehet mindig ellentétes a véleményünk a nemzeti parlamenti képviselőkkel, hiszen nagyon sokszor az a benyomás, hogy a nemzeti parlamentek kívánják előrevinni az európai témákat, és mi meg csak fékezzük. Véleményem szerint jelenleg az alapfeltételek fennállnak arra, hogy tovább tudjunk dolgozni megfelelően, Meglátjuk, hogy a brüsszeli ülés milyen eredményt hoz. Remélem, hogy gyakorlati, pragmatikus szempontból jól meg lesz szervezve, jól elő lesznek készítve majd a dokumentumok. Reméljük, hogy az elnöklés is hatékony lesz. és mindenképpen szeretnék köszönetet mondani a szolgálatainknak, különösen Krisztin Versenek, aki nagyon sokban hozzájárult ahhoz, hogy sikeres lehessen a munkánk. Ennyit szerettem volna elmondani, és szeretném meghallgatni a jelenlévő kollégák véleményét, akiknek jelentős a tapasztalata ebben a témában. És szeretném megkérni a kollégákat, hogy továbbra is dolgozzanak ebben a témában. Kaszini elnök urat is kérem, hogy ővel is dolgozanak együtt. Az biztos, hogy nem lesz ellentét a bizottság és az elnökség között, hiszen Cassini óra soha nincsenek ilyen problémák. Köszönöm, elnök úr. Elnök, köszönöm. Martinez elnök helyettes úr, én is megerősítem, hogy soha semmilyen konfliktus nem merült föl mostanáig, és nem is lesz hiszen minden problémát meg tudtunk eddig is oldani, teljesen nyugodtan. Mielőtt átadnám a szót a képviselőknek, engedjék meg, hogy kiegészítsem azt, ami elhangzott, a, már csak társelnöki minőségemben is, számomra nagyon fontos lenne, hogy határozzuk meg pontosabban a COSZEK jövőbeni funkcióját. Tízes cikk, ugye a híres egyes protokollból, ez nem fogalmaz egyértelműen. Ami biztos, szerintem két dolog biztos. Az első, nem az a fontos, hogy a kózak egyedi kérdésekkel foglalkozzon az Európai Parlament egyedi jogalkotási eszközeivel, vagy jogalkotási javaslatokkal, hiszen a Lisszaboni szerződés alapján ez már közvetlenül a bizottságokban megtörténik. Úgyhogy ilyen szempontból már nem lesz szerepe a koszaknak. A második igazad van, amikor azt mondod, hogy ez igazából a nemzeti parlamentek ülése. Mi egyedül vagyunk, sőt, ugye a nemzeti közgyűlések vagy nemzeti parlamentek, ugye összesen 40 valahány képviselővel szemben vagyunk mi egyedül. Ha jól értettem, kicsit különleges ez a felállás, hiszen akár csak formálisá is válhat az Európai Parlament részvétele az ilyen üléseken, ahol a nemzeti parlamentek elsőprő többségben vannak képviselve. De ha pontosítani kívánjuk azt, hogy mi legyen a kozak jövőbeni funkciója, szerintem Igazából nem a parlament számára, a bizottság és a tanács számára előkészítendő egyes intézkedésekre vonatkozó javaslatokról kellene beszélni, hanem meg kell adni a lehetőséget, hogy rendszeresen felmérjük, hogy az Európai Unió általános állapota milyen, hiszen komoly problémákról kell beszélni. Az európai építkezést kell figyelemmel követni, és ez igazolja, sőt, elengedhetetlené teszi az európai parlamenti képviseletet. Egy példát hadd mondjak erre. Most folyik a vita az egységes választási törvényről. Ez a probléma ugye ahhoz kapcsolódik, hogy itt Európában ezek a szabályok nagyon eltérnek tehát ez nem egy konkrét javaslat, hanem ez egy tényleges általános gondolkodás, ami szerepe van a nemzeti parlamenteknek, és szerepe van az Európai Uniónak is. Ezt talán javaslatként esetleg regisztrálhatnánk is. Most ezt csak példaként említettem. Úgyhogy ahelyett, hogy csökkenne, talán még fokozódni fog a jelentőség a koszáknak, hiszen a nemzeti parlamentek saját intézményeiken keresztül, amelyek az unióval foglalkoznak, nem a, mondjuk a strukturális alapok felosztásáról beszélnének, hanem ténylegesen az európai építkezésről. Dáv képviselő két szót. Elnök úr, köszönöm. Amit mondott, és Miguel Martinez is nagyon profi módon foglalta össze a, azon feltételrendszert, körülményeket, amelyben dolgoznunk kell. A kozák összefüggésében. Hangsúlyoznám azt is, hogy a szerződés kimondja, hogy bármely új rendszert ről meg kell állapodjunk mi és a nemzeti parlamentek is. A nemzeti parlamentek valószínűleg úgy gondolják, hogy maguk szakalára eldöntetik ezeket a kérdéseket, hát nem ez a helyzet. És a brüsszeli találkozón ön nagyon udvariasan, de nagyon keményen rámotott erre a tényre. Az LKS szerződés arról is szól, azt is kimondja, hogy javítani kell a parlamentközi együttműködést az EU tagállam, eu belül. És mi is tudatosan kell, hogy dolgozzunk ezen. Egyes képviselőtársaim lehet, hogy úgy gondolják, hogy elég, hogy kialakult ez a status quo, és most nyugodtan hátra dőlhetünk, mert a parlamentközi együttműködés rendszere működik. Hát én nem így gondolom. Szerintem tényleges erőfeszítésekre van szükség, hogy javítsuk ezt együttműködést, és hogy bevonjuk az a, a, a nemzeti parlamenteket, őszintében és rendszeresebben cseréljünk velük eszmét, mint korábban tettük. A kül biztonságpolitikára, védelmi kérdésekre koncentrálnék, hiszen az AFET kibővített elnöksége ma délután fogja ezt a kérdéskört tárgyalni. Martinez úr, ha el tudna jönni, az nagyban segítené az ülés sikerét. Fontos volna, hogy kvázi nyomon kövessük azt a vitát, ami az afet ben múlt héten lezajlott, nemzeti parlamentek képviselői sokan ott voltak, sokan nem. Úgy vélem három konkrét téma tekintetében kell a parlamentnek kifejtenie a kül- és biztonságpolitikát. Ezek különálló, konkrétan körülrajzolható nemzeti parlamenti hatáskörök, ezt figyelme kell vegyük, tiszteletben kell tartsuk. És vannak olyan konkrét és körrajzolható hatáskörök, ahol az Európai Parlamentnek van szava. Költségvetés, a külügyi szolgálat tagjainak kijelölése. Ez egy teljesen más feladatkör, amelyet büszkén kell vállalnunk, és meg is kell védenünk, hogyha valaki mondjuk a nemzeti parlamentek igyekeznének belépni e, a mi hatáskörünkbe. Azon van egy a harmadik elem, ami volt a közös biztonságpolitikához tartozik, védelempolitikához, szervesen kapcsolódó terület, és amely közös megközelítést igényel, és a mi és a nemzeti parlamentek közös hatáskörébe esik. A kozák az a fórum, ahol ezt a, a, a, a párbeszédet ezen a harmadik elemre lehet koncentrálni, úgy, hogy elkerüljük a, a félreértéseket is, meg a féltékenységeket is. Hogy nehogy az a látszat alakuljon ki, mint hogyha egy hatalmi versengés alakult volna ki az EP meg a nemzeti parlamentek között mint hogyha el akarnák venni a nemzeti parlamentek hatásköreit. Azt is világossá kell tegyük, hogy, egy, hogy a különös biztonságpolitika tekintetében egy külön koszák felállítása egyáltalán nem elfogadható számunkra. Ez nagyban alásna, alá, a, a, a, kevéssé jelenteni meg az Európai Parlament tényleges jogosítványait, a közös szakbizottsági ülések, amelyek javítanak ugyan az eddigi vegyes parlamenti üléseken, ám tovább lehet ezeket javítani. Az Európai Parlament kell, hogy ragaszkodjon, hogy 35-40 tagú delegáció kerüljön kilelésre erre a célra. Ha ez pedig megvalósul, akkor elkezdődhet a komoly párbeszéd tényleges szakpolitikai kérdésekben. Ehhez persze az kell, hogy az Európai Parlament is megváltoztassa saját eljárásrendjét, hiszen korábban az AFET és a SZEDE tagjaiból neveztük ki a delegáció tagjait akik részt vettek a közös bizottsági üléseken. Erre van szükség, az nem megy, hogy valaki vagy elmegy, vagy nem, ahogy gondolja. Mert, hogyha, mert akkor, hogyha csak ilyen szabadon választ a gyakorlat, az akkor úgysem mennek el. Formális delegációt kell kijelölni a vegyes bizottsági ülésekre, olyan külpolitikai és védelempolitikai szakértőkkel, akik megfelelően képviselik az Európai Parlamentet e fórumon. Nem kell ehhez új titkárságot felállítani, ez is kulcsfontosságú eleme az erről folyó vitának. Megvannak tehát azok a tisztviselők, szakértők, akikre szükség van, akikkel kiválóan együtt tudunk működni, és eh, akik révén a vita és a munka minőségét még tovább lehet javítani. Köszönöm, Mendez Vigo képviselő. Mi saludos también a mi buen amigo. Köszönöm, elnök úr. Szeretném üdvözölni Mártinez barátomat. Nekem egy másik példa jutott esetben Fontaine asszony 15 évvel ezelőtt ugyanazt mondta, mint amit most mond maga elmondta, hogy milyen problémák vannak a kozákkal. Mi történik a kozákkal, hogy a kozák nem is tudja, hogy 15 év volt, ami történik. Mi alapítójai vagyunk a kozákban, ne felejtsük el. Mi alapítottuk a kozákot, továbbra is részt kell benne vennünk. És ellen kell, hogy álljunk annak a vonzó megoldásnak, hogy nem jól alakulnak a dolgok, hátráljunk ki belőle. Nem, nem, el kell jutnunk egy olyan kompromisszumos megoldáshoz, ami a kozáknak megfelelő szerepet ad. És éppen ezért több elemet figyelembe kell vennünk. Először is a konszok, konszak nem a nemzeti parlamentekből áll, nem, hanem a nemzeti parlamentek speciális bizottságainak a képviselői ülnek ott. A kozaknak a problémája az, ahogy ön mondta is, nem a nemzeti parlamenteket képviselik, hanem még csak nem is a alsó vagy a felsőházat képviselik. Ez a probléma. Ezt az érdekes problémát kell megvizsgálnunk és megoldanunk. Ez igazából egy platform, ami lehetővé teszi a tájékozódást, a konzultációt, de egyik parlament sem gondolja úgy, hogy ami ezen a, az ülésen elhangzik, vagy amilyen döntés itt születik, az kötelező lesz a számára. Tehát itt nem a nemzeti parlamentek ülnek. A koszák, ez a furcsa név egyébként tartalmazza, is, ugye a ügyekkel foglalkozó szervek képviselői ülnek itt. És ez az alapprobléma. Ahogy a Lisszaboni szerződés protokolljában is ez szerepel, nem az a feladat, hogy most próbáljuk megjavítani ezt a szervet, nem. Mit kell tenni? Föl kell mérni, hogy mi a jelenlegi helyzet, ez szerintem a legfontosabb első lépés. Az összes szélsőséget meg kell szüntetni, vagy meg kell próbálnunk ezeket megszüntetni. Mártinez képviselőnek igaza van, az utóbbi időkben egy kicsit a trojkában háttérbe szoroltunk. De miért nem vetjük fel ezt a problémát? Cassini elnök úr egy érdekes javaslattal élt, a, nem sokára fogunk beszélni a DAF jelentésről. Miért nem beszélünk en, ez alkalommal a koszakról? A nemzeti parlamentek, illetve a nemzeti parlamenti speciális bizottságok miért nem mondják meg, hogy ők mit gondolnak erről? mindig megvárjuk, hogy az ölünkbe hóljanak a dolgok. Nekünk elő kell készítenünk a trojkát, ezt fontosnak tartom. Második megjegyzésem ami a biztonság és védelmi politikát illeti, ami most ugye napirendre került, de még a Fontaine féle időben is foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, csak akkor ugye a szobszidaritás erősebb volt. A nemzeti parlamenteknek meg kell érteniük, hogy mi nem ö, lépünk a szubszidiaritási elv ellenében. Nem, mi jogi, jogok közösségeként működünk, úgyhogy tiszteletben tartjuk az Európai Uniós és a tagállami kompetenciákat. Mint a Nyugat-Európai Unió volt tagja, sőt elnök helyettessel, ugye nem lehet elvárni, hogy ez most átalakuljon. Tehát ez nem ellenőrzött semmit, néha nevetségesen működött, úgyhogy most ebben nem is akarok belemenni. De az az elképzelés, hogy mivel eltűnik a nyelv, akkor állítsunk fel valami hasonlót. Nem, ez, ez föl sem erülhet. Hát hagyjuk ennyiben a dolgokat. És teljesen őszintén megmondom, hogy nem hiszem, hogy az Európai Parlament tudná ellenőrizni az Európai Unió külpolitikáját. A külpolitika elvekhez kapcsolódik, nem népekhez. Ez kormánykérdés. Persze nekünk ki kell alakítanunk, meg ellenőriznünk kell a Lisszaboni szerződés alapján, ez jelentős előrelépést jelent. A főképviselő itt volt már nálunk, ugye nagyon kedvesen lépett föl előttünk. Most ez a helyzet kicsit majd tehát változni fog az vele tartott kapcsolat. Minden esetre ne mondjunk olyan dolgokat, amelyek nem állják meg a helyüket. Egyetetek DAF képviselővel. Nem szabad új orgánumokat fölállítanunk. Szeretnék arra is emlékeztetni mindenkit, hogy volt már egy javaslat a népek kongresszusa, amit Giscard Deszten támogatott. Nagyon határozottan támogat ezt, de aztán láttuk, hogy ez nem egy megfelelő megoldás. Hogyha most nem lenne a Lisszaboni szerződés, akkor lehet, hogy újra elővehetnénk ezt az elképzelést. Egyébként nem is olyan rossz ez az elképzelés. Minden esetre egyre jobban meg vagyok győződve arról, hogyha konkrét témákat vezetünk be, hát a külpolitika, a védelmi, biztonsági politika, aztán túl általános. Tehát ha beszéljünk konkrét témákról a kozákban, ezt nagyon jó elképzelésnek tartom. Aztán, hogy a bizottságok, ugye vannak a közösségi bizottsági képviselők, akik a kaszekben részt vesznek, aztán a nemzeti parlamentek külügyi bizottságainak a képviselői, tehát hogy rendszeresen az egyes szakbizottságok elnökeit vagy képviselőit meghívnánk, részt vennének az üléseinken, akkor mi akár még nagy lelkűbbek is lehetünk, mint maguk a nemzeti parlamentek, hiszen ők nem hívnak meg minket rendszeresen a saját üléseikre. Úgyhogy itt például az Alkotmányozói Bizottságban nagyon jó alkotmányügyi bizottságban nagyon jó példát adtunk erre, ugye eljöttek, meghallgattak minket, részt vettek a vitán, úgyhogy ez is egy lehetséges út. Aztán van egy másik forma, ülések. Hogy is hívják ezeket az üléseket most? Agora? Vagyis a parlamenti ülések, ugye kettő-három van ilyen évente, ezt is átvehetjük ide, és több módja van ennek. Nagyon okosan kell eljárnunk, amikor a nemzeti parlamentek több tájékoztatást akarnak kapni, és részt akarnak venni a közösségi életben. Nem igazán szexi az, amit mondok, nem igazán vonzó, de Martínez elnök helyettes továbbra is kell, hogy foglalkozzon ezzel a kérdéssel. És még egyszer mondanám, ne felejtjük, hogy a brit elnökség alatt Londonban volt egy kozakülés, a Westminsterben, és a miniszterelnök helyettes Prescott, akinek nem mondták meg, hogy a nemzeti parlamenteken kívül ott lesz az Európai Parlament képviselője, és 30 percen keresztül beszélt a nemzeti parlamentekről, akiknek plusz kompetenciát kell szerezniük az Európai Parlament ellenében. 30 percig erről beszélt. Persze kell, hogy az embernek legyen humorérzéke, és mindig meg kell találni a megoldást az ilyen esetekre. Egy spanyol filozófus azt mondta, hogy együtt kell élni Spanyolországban, nekünk is együtt kell tudnunk élni az ilyen problémákkal. Meg kell, hogy tudjuk osztani, elő kell, hogy vegyük a humorérzékünket és a Ferences rendi türelmünket. Elnök, köszönöm señor presidente. Yo también agradezco al señor Martínez la... Köszönöm szépen, eh, elnök úr. Én is köszönettel tartozom eh, Martínez úrnak az elmondottakért. Mind a negatív, mind a pozitív aspektusokra kitért a jelentésében, és ezért hálásak vagyunk. Egy-két eh, megjegyzésem lenne a biztonság és védelmi politika kérdésében igazából nem számít, hogy ki végzi el ennek a felügyeletét. A lényeg az, hogy jól végezzük a feladatunkat. Nem igazán érdekel engem az, hogy az Európai Parlament vagy a nemzeti parlamentek végzik ezt a munkát, vagy a Nyugat-Európai Unió. A gond az, hogy jelenleg senki nem foglalkozik ezzel, és hatalmas a vákum, hiányzik az ellenőrzés, hiányzik a felügyelet. És ezzel el is jutok a második megjegyzésemhez. Mendez de Vigo úr megjegyzésére reagálva. Demokráciában semmilyen, a kormánynak semmilyen lépése nem maradhat figyelmen kívül, parlamenti ellenőrzésen kívül lehet, hogy erre kísérletet tesznek, de a parlamenteknek kötelezniük kell a kormányt, hogy számoljanak be tetteikről, és ez a demokratikus folyamatok része. Ezt pedig most nem végezzük semmi, sem pedig a nemzeti parlamentek. Jó magam is voltam nemzeti parlamenti képviselő, és nagyon jól tudjuk, hogy a védelem olyan terület, amelyel a nemzeti parlamentek is küzdködnek. Lehet, hogy odafigyelnek a nemzeti védelemre, a ország fegyverkezési kérdéseire, de a közös biztonság és védelmi politikára nem térnek ki. Bizonyára önök is egyetértenek, hogy bár a Nyugat-Európai Unió nem volt egy nagyon nagy kiterjedésű szervezet, mégis néha meglepőek voltak a jelentések, amelyek tőlük érkeztek. És nagyon gyakran ezt bizony egy korlátozott számú kis csapat hozta létre. A kutatási, a Védelmi Központ nagyon fontos kutatási kapacitással rendelkezett, érdekes jelentések születtek, olyan jelentések, amelyek ilyenekre eddig nem volt példa, sem az Európai Parlament, sem pedig a nemzeti parlamentek részéről. Tehát véleményem szerint a külügyi bizottság, illetve a SZEDE szakbizottság, melynek én is tagja vagyok, muszáj, hogy kezdeményezzem. Lépéseket kell, hogy tegyen annak érdekében, hogy a nemzeti parlamentek együttműködjenek az Európai Parlamenttel az ellenőrzés, illetve a felügyelet elvégzésében a közös biztonság és védelmi politika területén. Ez pedig nem a béke fenntartó missziókat jelenti, amelyeket az elmúlt egy évtizedben lefolytattunk. Hogyha 20 ilyen békefenntartó misszió létezett, amelyek kiválóak voltak az elmúlt esztendőkben. Lehet, hogy ezek kiválóak, de nem jellemzik, nem mutatják az európai közös védelmi és biztonsági politikát. Van, voltak ennek különleges földrajzi vonatkozásai, volt, amikor a terrorizmus ellen vettük fel a harcot. A nemzeti parlamenteknek oda kell figyelniük ezekre a dolgokra, ki kell venniük a részüket, méghozzá sokkal szervezettebb és alaposabb formában, mint eddig. Yo solo dos palabras, solo dos palabras para decir en primer lugar que por fin el diciembre de... Szeretném elmondani, hogy idén decemberben a nyeu már tényleg eltűnik, és hivatalosan is lezárásra kerül a tevékenysége. De figyeljünk oda arra, hogy e helyébe nem léphet a kozák. Ez a probléma, hiszen állami és a nemzeti képviselet az itt alacsonyabb szintű, mint hogy ez el is hangzott tehát a kozakban. Úgyhogy emiatt úgy gondolom, hogy valamilyen más képviseleti lehetőséget meg kell adni a nemzeti parlamenteknek és az Európai Parlamentnek az Európai Unióban. Estamos hablando es hay que tener un poquito de prudencia y un poco... Úgy gondolom, a tanulság mindebben az, hogy körültekintőek és türelmesek kell legyünk. Figyelemmel kell vegyük a szerződések hatáját, és még két dolgot észben kell tartani. Egyrészt, hogy nem nincs arra módunk, hogy elvessük a tanács feletti felügyeleti jogunkat, és persze a nemzeti parlamentekkel is koordinálni kell, együtt kell működni, ez is felelősségünk, mi több. Ezt tovább kell fejleszteni a szubszidiaritás elve mentén, a steering gruppal együtt, a nemzeti parlamentek és az LP e közötti koordináció keretében egy sor mechanizmus jött már létre. Úgyhogy nem kell újra kitalálnunk mindezt, csak életet kell lehelnünk a már létező rendszerekben. És így az Európai Parlament válik a koordináció fő tengelyévé. A koszákban, tehát körültekintőek és türelmesek kell legyünk. Bueno, vamos a... Yo agradezco, claro, a todos los colegas sus... Eh, sus... Martínez úr kap szót. Köszönöm. Nagyon hálás vagyok a hozzászólásokért. Mindegyikük nagyon fontos, és persze érdekes is volt. Andrew Gunnar és a többiek. Andrewnak abban teljesen igaza van, hogy javítanunk kell a kapcsolatrendszerünket a nemzeti parlamentekkel. Annál is inkább igaz ez, mert az LKL szerződés egy új koordinációs és együttműködési szintet irányoz elő. És éppen ezt, ezen dolgozunk, ennek a folyamatában vagyunk. Harigi úr is rámutatott, ugyanakkor karcsúsítani is kell némileg a, a rendszereket, erre vonatkozóan született is. Vannak is erőfeszítések, mert a, nem lehet egy hónapban öt szakbizottsággyűlést szervezni, aztán következő hónapban egyet se, tehát észszerűen kell optimalizálni az erőforrásainkat. Ebben az együttműködés úgymond kartosításában, vagy streamliningolásában, meg az eljárások kartosításában már léptünk, de haladnunk is kell tovább. És hogy elkerüljek minden félreértést, teszek ezem, szerintem fenn kell tartani a koszákot, működtetni kell a lehetőleg nagyobb hasznosság érdekében. Erre ugye többen rámutattak, mégis fontos aláhúzni, hogy élnünk kell a szerződések biztosította lehetőségekkel. Ugyanakkor előbb-utóbb létfontosságú lesz annak belátása is, hogy szükség van egy koordinációs testületre, amely a nemzeti parlamentekkel tartja a kapcsolatot, egy olyan struktúrára, amely a paritás alapján szerveződik. Nem úgy, hogy egyik oldalon 48-an ülnek, a másikon meg egy fő, hanem a paritás alapján, paritás alapján biztosítja a nemzeti tagállami parlamentek és az Európai Parlament megfelelő súlyú képviseletét, részvételét ebben a koordinációs testületben. 27-es vagy 42-es alapon. Ugye, mert hogyha nem paritás alapján szerveződik a testület, akkor a nemzeti parlamentek viszik az időt és a szót. Fontos, hogy egyforma súlyjal szerepeljen, mint mondottam, paritásos alapon a EP és a Nemzeti Parlamentek közötti koordinációs testület, és akkor egyfajta kompromisszum alapján lehet annak eredményeit kamatoztatni. Amíg a a koszák működésében ugye a, a, a, a vita során nem olyan nagy baj, hogyha többen vannak a nemzeti parlamentek képviselők, mint az ep és képviselők, ám hogyha döntések van szükség, konklúziókat kell levonni, akkor már, akkor már is fontos, hogy egyes dokumentumok, amelyekben döntést hozunk, paritásos döntés szülessen, mert a dokumentumok aztán köteleznek bennünket, eljárás rendileg is, meg egyébként is. Ugye azt mondják, sokan hogy a már nem tud következtéseket levonni, mert hogy, vagy ha valaki meg, egy, egy fél megvétóz egy pontot, akkor az nem jelentett meg a, a konklúziós anyagban. Vagy az előző ülésen az, ahhoz agaszkodtak a felek, hogy pontról pontra, fejezetről fejezetre szavazzunk külön-külön a, a konklúziós dokumentum, dokumentumra. Ugye ez a működési rendszer nem igen hozható összhangba az Európai Parlament működésével. hogy olyan szövegek is születhetnek, amelyet az Európai Parlament nem is tud vállalni. Ugye mondhatják azt, hogy a, a, a válaszok a kisebbik rosszat, hát ez nem, nem járható út. Nem lehet egyszerűen jóvá hagyni egy olyan fejezetet sem, vagy, vagy, vagy cikket sem a szövegben, amely ártan az Európai Parlamentnek, azt nem lehet, nem lehet elfogadni. Tehát mindenképpen racionalizálni kell a munkamódszerét a koszáknak, meg kell határozni, hogyan fogadjunk el ajánlásokat, vagy bármilyen következtetések, amelyek dokumentum formáját kapják, hogyan lehet ezek jóváhagyását megszervezni, oly módon, hogy minden résztvevő álláspontját tükrözzék, illetve tiszteletben tartsák. Erre kell a hangsúlyt fektetnünk a koszak munkában, szervezésében. Figyelembe véve azt is, hogy a nemzeti parlamentek különösen némelyik parlament rendkívül aggályosnak tartja, hogy nem sok tennivalójuk, különösen egyes házak, alsó vagy felső házakra gondolok, és minden energiájukat a koszákra fordítják, mert, hogy mint mondtam, egyes tagállami parlamenti kamaráknak nincs megfelelő súlya vagy hatásköre a hazai tagállamban, a országban egyfajta túlsúlyjal szerepelnek. Francia vagy német parlament, vagy bármely más parlamentre gondolhatunk. Ezzel tehát foglalkoznunk, ezt tudatosan kell kezeljük. Felválaszolva pedig arra, amit Dafur felvetett, meg vagyok én is győződve arról, hogy nem egy új koszákot, nem, nem szabadna egy új koszákot a kül- és biztonságpolitikai kérdésekre vonatkozóan, bár egyes tagállami parlamentek utalnak ennek fontosságára, szerintem nem ez a járható út, nem ezt kell kövessük. Azt be kell látnunk, hogy új helyzet adódott, és az, ami 15 éve történt, arra emlékeznünk kell, de ma egy más alaphelyzet, más politikai és jogi környezetben, más politikai és jogi alapokon állva dolgozunk, és új helyzetekre kell választanunk, méghozzá a józan ész, az észszerűség alapján állva. Ahogy Luis kollégám is mondotta, semmiképp se, se, semmiképpen sem korporatista módon kell a munkamódszerünket meghatározni, nem egy egy ilyen hivatásrendi korporatista rendszer alapján működünk, és nem vakul, vak lojalitás alapján szolgálva kizárólag saját testületünk érdekeit és céljait, hanem, hogy, ahogy mondtam, a józan észszerűség alapján. Ugye minden parlament a felügyeleti jogát, hatáskörét kell, hogy erősítse, de figyelembe kell vegye a többi érdekét is. Mindenképpen érdekes tapasztalat volt, sok esetben egyes nagysőjű személyiségek megnyilvánulásának fóruma is volt. És fontos volt a nyelv arra is felhasználni, hogy éppen ilyen kérdéseket tegyen fel egyes nagyhírű politikusoknak. Erre nem mindig van lehetőség, nem mindig van erre tér. az AFET és a Védelmi Ügyi Albizottság kell tehát olyan mechanizmusokat kidolgozni és javasoljon, melyek révén javítható ez a munka. Andrew azt mondta, hogy esetleg létrehozni kéne hozni egy állandó delegációt, hogy nem mindig más és más csoportosulások vigyék ezeket az ügyeket, hanem egy állandó csapat vállalja fel. Nem tudom, hogy feltétlenül jó megoldása ez, és amit Harry mondott, az is helyén való, nem lehet kivonulnunk a koszákból, nem is merülhet fel ez a kérdés komoly súlyjal. Nem is képezi a tárgyát. A kérdés, hogyan tudjuk megvédeni álláspontunkat a kozákban, hogyan tudunk kiállni amellett, hogy formálisan elfogadásra kerüljenek azok az állásfoglalások, amelyeket a kozák megfogalmaz. Hiszen ugyanakkor azt is el kell kerüljük, hogy a parlament ellenségének tekintse a koszakot, vagy fordítva a koszak tekintse a parlamentet ellenségének. Mert hogy érezhetőek ilyen hajlamok is, ezek ellen fel kell lépni. Különös egyes parlamentekben érzékelhető ilyen érzület. Ez a fajta korporatista szolidaritás, amiről említettem, a hatalom féltékeny és a hatáskörök féltékeny védelme. Hadd szóljak most a nemzeti parlament tisztviselőiről, akiket, akik uh, Brüsszelbe uh, delegáltan működnek, és egy nagyon nagy szerepet játszanak az információ átadásban az Európai Parlament és hazai nemzeti parlamenteik között. Velük is itt kell működnünk, biztosítva azt, hogy a, a nemzeti parlamentek és az EP közötti munkakoordinációjában koordinációjában nagyobb szerepet adunk a, a nemzeti parlamentek Brüsszelbe delegált tisztviselőinek. Ők nem csak postások, nem csak információs csatornaként kell, hogy működjenek, hanem ennél szélesebb körű hatáskört kell adnunk nekik. Annál is inkább, mert általában jó képzett emberekről van szó. Cassini úr biztos egyetért velem abban is, hogy hálásak kell legyünk ezeknek a parlamenti tisztviselőknek, akik itt dolgoznak, és saját ö, frakcióink tisztviselőinek, és akik nagy, nagyon hatékonyan és, és eredményesen működnek az intézmények tisztviselőről, mint mondottam, és a frakciók tisztviselői és kulcsfontosságú eleme ennek a folyamatnak, úgyhogy meg kell köszönjük nekik is a munkát. és nem mondanám ezt, hanem valamelyik meggyőződve a dolog helytálló voltáról. És persze, ha persze bírálatot érdemel valaki, akkor, akkor bírálnunk is kell. Tehát, a köszönet nyilvánítása szavain túl lehetőséget is biztosítanunk munkájuk kifejtéséhez. Köszönöm Martínez elnök helyettes úrnak. Ezek a lezáró szavak kellett volna, hogy legyenek, de igazából nem erről van szó, mert még ketten kértek szót. Mendez de Vigo úr. Vicepresidente, intervención. Köszönöm, elnök úr, és szeretnék köszönetet mondani az elnök helyettes úrnak a felszólalásáért. Úgy gondolom, hogy nehéz azt mondani, hogy a kozak ne fogadjon el következtetéseket, állásfoglalásokat, hiszen korábban elfogadott ilyeneket. De talán a trojka szintjén kellene többet dolgoznunk. Vannak olyan témák, amiket muszáj tovább vinnünk. Aztán, ha valami nem jól működik, akkor elég, hogyha nem írjuk alá. Ahogy ön, mert az előbb ön azt mondta, hogy aláírt olyan dokumentumokat, amelyekben olyan témák szerepeltek, amik nem igazán tetszettek önnek, sőt a közösségi jogok ellenében hatottak. Elég, ha nem írjuk alá, nem fog semmi történni. Mindenesetre az én szkeptikus fellépésem mögött az át, hogy továbbra is lesznek ilyen következtetések a kozák részéről. Nem igazán értettem meg a nemzeti parlamenti koordinátorok szerepét és a Európai Parlament közti kapcsolatot. Szerintem ezt részletesebben meg kellene beszélni. Visszatérnék arra, amit az előbb is elmondtam. A nemzeti parlamentek nem egységek. A nemzeti parlamentek képviselőket küldenek, tehát nem a szakbizottságok, hanem a nemzeti parlamentek. De szeretném megérteni, hogy ez hogyan kapcsolódik az Európai Parlamenthez, és hogy az Európai Parlamenti delegáció az hogyan értendő, egy Európai Parlamenti delegáció, amely a nemzeti parlamentek koordinátoraival együtt dolgozik a külügyi témákon, vagy a védelmi témákon, hát ez nekem egy kicsit furcsának tűnne, úgyhogy szerintem végig kéne ezt gondolni, és ha lehet, még egyszer végig kéne beszélnünk, mielőtt konkrét javaslattal élünk. Thank you very much, dear President. Köszönöm szépen, elnök úr. Sajnos nem tudtam részt venni az egész vitában, de szerencsére itt ültnek a kollégáim, akik majd beszámolnak beszámolnak a részletekről, és irányt mutatnak majd nekem. Természetesen úgy érzem, hogy ezek a beszélgetések nagyon fontosak, hiszen szükséges az eszmecsere az alelnök úrral, aki ebben a témában illetékes. Ahogyan mindannyian tudjuk, az európai parlamenti választásokon legutóbbi alkalommal 42%-a szavazott csak a lakosságnak, és ez egyértelműen mutatja, hogy nagy a távolság az állampolgárok, illetve a parlament között, és ezért örülök annak, hogy nagyon sokan itt voltak az európai állampolgári kezdeményezésről szóló vitán. De Természetesen mi vagyunk a felelősek, egy olyan rendszert kell létrehoznunk, amely mindenki számára megfelel. Úgy érzem, hogy a jelenlétünket meg kell tartani a koszákban, hiszen a Lisszaboni szerződés erre lehetőséget nyújt számunkra. A koszaknak folytatódnia kell a jövőben, a tapasztalatok cseréjét előirányzó fórumról van szó, hogyha nincsenek is konkrét hatáskörei. Ami a védelmi kérdést illeti, itt, már itt voltam e- ezen a részén a vitának. Miért nem használjuk fel a vegyes parlamenti találkozókat, hiszen ez lehetőség lenne a probléma megoldására. Egyetértek az alelnök úrral abban, hogy szükség van a jó koordinációra, és mindenki tudja uh, itt a teremben, hogy a nemek közötti esélyegyenlőség harcosa vagyok, de természetesen azt is szeretném, hogy egyenlő formában osszuk meg a munkát, és természetesen azzal is egyetértek, hogy együtt, együtt kell működnünk, megfelelően kell harmonizálnunk a munkát. Alelnök úr, nagyon szépen köszönöm a munkáját, amelyet a koszakban végzett. Úgy érzem, és bizonyos vagyok abban, hogy szükség van az ilyen jellegű eszmecserékre. Sajnos nagyon kevesen vagyunk jelen, ez azt jelenti, hogy más dolgokkal vagyunk elfoglalva, nekem is szaladnom kell, mert vár egy látogatói csoport, azonban a titkárság itt ül, és majd beszámol nekünk, és köszönettel tartozom a csapatnak is, aki az előkészítésben segített. Ne feledkezünk meg arról, hogy ez közös munka, és közösen érjük el a célunkat. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy lehetővé tette ezt a vitát. Akkor ezzel valóban lezárjuk az ülést. Mindenkit emlékeztetnék arra, hogy a tegnapi koordinátor ülésen Tarkovsky elnök helyettes kapott meghatalmazást arra, hogy hétfőn találkozzon, vagyis 11-én lengyel parlamenti képviselőkkel, akik az alkotmányi bizottságot képviselik. Néhány napot töltenek itt, és ők kérték, hogy találkozhassanak az elnökkel, de én nem leszek itt, úgyhogy ezért kértem az elnök helyettest, hogy helyettesítsen engem, és természetesen, ha bárki más szeretne ezen a találkozón részt venni, akkor nagyon örülnék, nem csak a lengyel kollégák örülnének ennek, hanem a mi bizottságunk szempontjából is ez fontos lenne. Köszönöm szépen, befejeztük az ülést.